Yeah. Colleagues, uh, we have a topical debate. Tisztelt kollégák, egy aktuális vita következik a nigirei helyzet. John Olorunfémi Onayékán romai katolikus főérseket üdvözlöm. Abuja főérsekét. Ígéreről fogunk beszélni, a világ hetedik legnépesebb országa Nigéria, és hagyományosan sok a konfliktus ebben az országban, ennek számos oka van. A, ennek politikai, vallási, illetve etnikai okai vannak. A delta régiójában a legnagyobb az instabilitás. az iszlám, az iszlám fundamentalisták, illetve militáns csoportok északon jelentenek fenyegetettséget. Az alkotmány értelmében szabad a vallásgyakorlat, de az a muszlim északi területeken 12 állam saria törvényeket vezetett be a büntetőjárásokban. A nigériai fundamentalista csoportok és az alkaida között állítólag kapcsolatok léteznek. Nigériát sokan kritizálták azért, hogy az emberi jogok jogsértéseket nem megfelelően kezelik. Például kivégzésekről van tudomásunk. Az északi az északi területeken egyéb problémák is vannak, például nem megfelelő fejlettségi szint, illetve munkanélküliség. 2015-ben lesznek választások, már most kezdenek megjelenni a feszültség jelei, illetve az északi-déli megosztottság. A belső problémákon túl, illetve a, a jelenlegi kormánypárton belül is problémák vannak. Főérsek úr, azt hiszem ez a mai vita kiváló alkalom arra, hogy jobban megértsük Nigéria helyzetét, illetve arról is tudomást szerezhetünk, hogy milyen elvárásai vannak a jövőre vonatkozva. Megköszönöm, hogy ellátogatott ide, és várjuk a véleményét. Thank you very much, Chairman of... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik megszervezték ezt megszervezték az utamat. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt önök előtt beszélhetek. Köszönöm az, a bizottságnak, amely meghívott, és köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak arra, és időt találtak arra, hogy meghívjanak és meghallgassanak. Az Európai Unió mint nemzetközi szervezet, illetve az Európai Unió tagországai nyilván tájékozódtak az országomról, és ez, ez a kis összefoglaló, amelyet most elmondott, ez azt mutatja, hogy nagyon jól tájékozottak az országommal kapcsolatban, illetve a fejleményekkel kapcsolatban. A Abuzsában vannak európai nagykövetségek, és az Európai Uniónak is van egy missziója, az ott dolgozókkal találkozni tudtam hivatalos szinten. Azt is tudjuk, hogy a nemzetközi sajtó is beszámol Nigériáról, azonban meg kell állapítanom, hogy a legtöbb beszámoló a problémákra koncentrál, és nem igazán eh, tájékoztat eh, arról, hogy milyen törekvéseket teszünk ezen problémák megoldása érdekében. Ennek fényében és annak érdekében, hogy jól kihasználjam a rendelkezésemre álló időt, 7-8-10 mm, percet kaptam, igyekszem igyekszem eh, beszámolni önöknek egy eh, főérsek szemével, egy olyan főérsek szemével, katolikus főérsek szemével, aki évekig Nigériában eh, élt, és, és abszolút ismeri a konfliktusokat, a fejleményeket, és része a nigériai változó világnak. Még egyszer pontosítanám, hogy Nigéria vallásilag rendkívül sokszínű. Általában azt szokták mondani, hogy 50% a muszlimok és 50% a, a keresztények aránya, legalábbis nemzeti szinten. A, tehát azt szokták mondani, hogy a fele muzulmán, a fele pedig keresztény. Mindazonáltal ez nem, nemzeti szinten nem egyenlően oszlik meg. Vannak olyan részek az országban, amelyek főleg keresztények, és vannak olyanok, amelyek főleg muzulmánok. Nincs olyan része Nigériának azonban, ahol ne találnák meg mind a két vallás képviseletét. Tehát Nigéria egy iszlám keresztény közösség, és így élünk együtt már évszázadok óta. És komolyan gondolom azt, hogy együtt élünk ebben az országban. Rá fogok térni az iszlám terrorizmus kérdésére is. Biztos vagyok benne, hogy önöket foglalkoztatja ez a kérdés, ugyanúgy, mint engem. Az ország nagyon összetett. A tíz vak emberre gondolok, mítoszára gondolok, akik megnézték, a, akik elindultak, útnak indultak, és egy elefánttal találkoztak, és mindannyian, mivel vakok voltak, csak a kezükkel tudták nagyjából kitapogatni, hogy miről van szó, és mindenki valami mást látott bele ebbe az állatba. Egy kicsit ez a helyzet Nigériában is. A két legnagyobb kihívás előttünk a korrupció egyrészt illetve a biztonság hiánya más részt. Ezek nem újdonságok, de rendkívül fontosak számunkra manapság, és mind a kettő kormányzati szintű kihívás. A kormányzatnak feladata még az, hogy konszolidálódjon, és, és hitelt érdemlően bizonyítsa, hogy el tudja végezni ezeket a feladatokat. Ami a korrupciót illeti, nagyon magas szintű a közigazgatási korrupció, és gyakran büntetlenséggel párosul ez a jelenség. Ráadásul ez valószínűleg azért van így, mert gyakran még ráadásul legális is azonban nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy küzdjünk ez ellen, és a kormány is sokat tesz ennek érdekében. Azonban ennek főként a gyökereivel kellene foglalkozni. A Valási vezetőként elmondhatom, hogy tudjuk, hogy a korrupciónak van spirituális és erkölcsi dimenziója egyaránt, és ezért nekünk is feladatunk az ez elleni fellépés. Hogy a fáradozásaink gyümölcsözőek lesznek-e, ezt még egyelőre nem tudjuk megmondani. Ami a biztonság hiányát illeti, nem, hogy, hogy már most nagyon sok konfliktus van az országban. Nyilván sok országban hasonló a helyzet, Európában is évszázadokon keresztül rengeteg konfliktus dúlt. Nálunk etnikai konfliktusok voltak már a gyarmatosítás előtt is, törzsi háborúk, és ezek sajnos folytatódtak, így vagy úgy kifejezésre jutnak manapság is. Aztán erőszakos bűncselekményekre kerül sor, amelyeket nem tárnak föl, például a fegyveres rablás és egyéb. Aztán persze vannak vallási konfliktusok is, amelynek során az egyik felekezett tagjai erőszakos, véres erőszakos konfliktusokba keverednek a másik felekezettel. Aztán vannak olyan konfliktusok, amelyek nem tisztán vallásiak, de ahogy említette az elnök is, gyakran a manipuláció, illetve e, a e, vallási e, vallási szereplők manipulálják az embereket, és viszik bele őket a konfliktusokba. Az etnikai konfliktusok is gyakran vallási vonalak mentén folytatódnak, és a régi törzsi háborúk keresztény-iszlám háborúkká eh, alakulnak. A vallás eh, nagyon eh, nagy hatalommal rendelkező dolog, ami jó lehet, hogyha jó okra, célra használják, azonban nagyon rossz, hogyha ördögi célokra. Fontosnak tartom, hogy különböző hiteket úgy kell gyakorolni, hogy a vallás a megoldás része legyen. A problémánk megoldásának a része, ahelyett, hogy ez okozza a problémákat. És szeretnék rátérni az iszlám terrorizmus esetére főleg az ország északkeleti részén, de ez másút is megtalálható, felüti fejét. Ez a jelenség meglepte az országunkat. A vallási konfliktusokat más szintre emelte. Az öngyilkos támadók, terrorista támadók válogatás nélkül szedik áldozataikat. Egyrészt ez a csoport, ezeket a tevékenységeket gyakorló csoport muzulmánnak vallja magát, és azt tűzte ki zászlajára, hogy egész Nigéria muzulmán legyen. Másrészt a keresztényeket célozzák, és a keresztény érdekeket aránytalan módon. Ennek eredménye az, hogy hatalmas nyomást helyeztek arra a nagyon sebezhető egyensúlyra, amely a keresztények és a muzulmánok között kialakult hazámban. A kihívás, amely előttünk van a következő. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezen csoportosulás tevékenységeit, akcióit megállítsuk, hogy megállítsuk az, az ártatlanok legyilkolását, és mindeközben olyan nemzetet kell felépítenünk, amelynek nincs más, eh, mely előtt nincs más opció, mint az együttélés. Ezt azért mondom, mert nincs arra se lehetőség, hogy a keresztények vegyék át eh, Nigériát, de arra sem, hogy a muzlimok, muzulmánok vegyék át eh, az egész ország vezetését. Úgyhogy arra vagyunk ítéltetve, hogy együtt éljünk. de ez az ítélet pozitív is lehet, gyümölcsöző is lehet, hiszen az együttélés nagyon sok pozitívummal járhat. A különböző hitet gyakorlók, de egy nemzet tagjai nagyon sok közös értéket képviselhetnek, és a kihívások amúgy is egyformák, amelyek előttünk állnak. Az északi, az ország északi részének egyes területein a politikusok a két vallás közötti különbséget hajlamosak túl értékelni, amikor is egyes tartományokban a sáriát vezetik be, és ez véleményem szerint pontosan ellene, ellene hat az alkotmány alapelveinek. Az alkotmányos vita még mindig folyik Nigériában. Boko Haram mindannyiunkat meglepett, néhány évbe belekerült, míg sikerült rájönnünk, hogy hogyan eh, kell eh, kezelni eh, egy ilyen csoportosulást, amely amely erőszakosan és véres konfliktusokban taszít egyes csoportokat. Tudnunk kell, hogy a kormány szembenéz ezzel a problémával. Nagy, egy nagy és fontos konfliktus húzódik a kormány erők és ezen terrorista csoportosulások között, amely csoportosulás között, amely egyes falvakban átvette az uralmat, és az embereket élő pajsként használja. Borzasztó tragédiába torkollik ez, amelyben több százan vesztették életüket. Mit jelent ez? nem csak számunkra, keresztények számára egyértelmű az, hogy a keresztény hívőket nagyon súlyosan érinti ez a mozgalom, illetve ez a jelenség. Nem csak mint keresztényt érint engem, hanem mint nigériait is, hiszen minden nigériai élete kincset ér számomra. azt kérték, hogy beszéljek arról, hogy hol látom a, miben látom a reményt a jövőre nézve. Meg vagyok győződve arról, hogy bízhatunk abban, hogyha a megfelelő lépéseket tesszük, és megfelelő erőfeszítéseket tesszük meg, akkor a valódi jó kormányzást és a békés fejlődést, újra békés fejlődés pályájára állíthatjuk az országot, amelynek köszönhetően a nagy természeti kincseket, amelyekkel rendelkezik az ország, valóban a, a nemzet javára fordíthatjuk hogy gyorsabban haladhassunk előre, mint most. Azt gondolom, hogy ez meg, ezt megtehetjük, erre van esély, nem csak az etnikai, vallási és törzsi konfliktusok ellenére, hanem pontosan ezek miatt, mert ezek még akár, ezek a különbségek még akár pozitívumnak is felfoghatók. Remélem, hogy az Európai Unió folytatja ezt a párbeszédet velünk, amelyet én elkezdtem más vallási csoportokkal Nigériában. Általánosságban nincs rá lehetőségünk, hogy az hogy az önök képviselőivel e, találkozzunk e, a hazánkban, mert talán az önök mandátuma nem terjed ki a vallási vezetőkkel való találkozókra. Pedig jó lenne, hogyha ezt e, kiterjesztenék. Hadd mondjam el, hogy az Európai Unió, mint szervez, nemzetközi szervezet, és sok tagállama folyamatos érdeklődést mutat országunk iránt, és nagyban hozzájárult, mind pénzügyileg, mind más szinten az országom fejlődéséhez. Ezt remélem folytatódni fog, és azt is remélem, hogy a jövőben lehetőségek merülnek fel arra, hogy más csoportosulásokat is elérjünk, amelyek részt vesznek a nemzetépítési folyamatban mindenki a maga tapasztalataival és szakértelmével hozzájárulhat ehhez, hogy Nigéria gyönyörű országában békésen élhessünk. Egyelőre ennyiben hagynám, és hogyha vannak kérdéseik, akkor ezeket szívesen megválaszolom. De egyébként akár órákig is beszélhetnék az országomról, Isten áldja mindannyiukat. Köszönöm szépen. Grazie molte. Um, five speaker. Köszönöm szépen, öten jelentkeztek szóra. Belder úr az első. Or. Eminenci. Eminenciás uram. Szívből köszönöm. Igen, fontos és informatív, kiegyensúlyozott, bevezetőjét itt az Európai Parlamentben. Véletlen egybeesés, de pont tegnap délben kollégámmal, Dotz úrral beszélgettünk az, az ön országában a keresztény üldözések áldozatainak egy képviselőinek csoportjával találkoztunk. Több ezer halott van, amelyet a Boko Haram fellépése óta a vallási áldozatoknak tekinthetünk. Az én hazámban a kereszténység, illetve az egyházi együttélés régi hagyomány, és ezért egyetértünk, együtt érzünk a nigériai helyzettel. Két kérdésem van. Egyrészt az alapján, amit tegnap hallottam és láttam, a keresztény üldözésről, nevezzük így, Nigéria északkeleti részén. Ön is megemlítette, hogy országában két teher van, a korrupció és a, az erőszak okozta bizonytalanság. Beszélt arról is, hogy büntetlenség van. Az a kép, amit tegnap alkottunk magunknak a büntetlenség alapján, az azzal, egész, azzal is kiegészíthető, hogy az északkelet nigériai részen különösen erős ez. Ön, mint a római katolikus egyház képviselője, a klérus képviselője, hozzáfér, bejárása van a kormányzati apparátusba, talán politikai befolyása is lehet arra, hogy ezt a, az északkelet nigériai szörnyűséget megelőzhessék, csökkenthessék. A, bűn elkövetőinek büntetlenségét talán meg lehetne szüntetni, ez az első kérdés. A másik pedig, amit a keresztényektől hallottam tegnap, és nagyon érdekes volt, az az, hogy maga a kormányzati apparátus is, mint hogyha tagjai között rendelkezne a, a Boko Haram aktivistáival. Tehát, hogy valószínűleg nemzetközi szervezet ilyen hatással is van. Mit tehet ön Egyrészt a kormányzati szinten, hogy a vallási erőszakot visszafogják. A másik dolog pedig az az, hogy úgy, halljuk, hogy úgy hallottuk, hogy azt tervezi a kormány, hogy amnestiát adjon a Boko Haram bűnelkövetőinek, annak érdekében, hogy tulajdonképpen ezzel szorítsák vissza az erőszakot. Tudom, hogy, hogy nehéz az ön feladata, mégis csodálatos, és mit tud e minőségében tenni. Köszönöm szépen, Kellem úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Eminenciás uram, igen, nagyra értékeljük első kézből adott információit a nigériai helyzetről. Úgy gondolom, hogy tudatában kell, kell annak lennünk, ami tragikus tény. Az elmúlt 30 évben legalább 40 ezer embert öltek meg, elsősorban vallási okokból. Ha a statisztikákat nézem, az elmúlt évi statisztikákat, akkor például csak tavaly, április 9-én 38 embert öltek meg Kadunában. Október 29-én mintegy 50 embert egy mise alatt, és több százan megsérültek olyan, tehát úgy tűnik, mintha Nigériában egy év alatt tucatnyi tömeggyilkosságra kerül sor, olyan, mint a múlt heti bosztani tömeggyilkosság, de az, az ottani eseményekről, nigériaiakról nem hallunk semmit. A Boko Harammal kapcsolatban a következő kérdésem van. A Boko Haram már több mint egy tucat éve aktív. Ki támogatja őket? Hogyan szerezhettek ilyen benyomást, befolyást. És ez a fajta vallási vagy kulturális tisztogatás hogyan történhet? Milyen feltételek mellett gondolja az, hogy a különböző vallások békésen egymás mellett élhetnek? Említette a korrupciót is, és a büntetlenség általános légkörét. A kérdésem az, hogy hogyan lehet a jogállamiságot érvényesítetni a nigériai kormányon keresztül. Mit tehet ön ezért? Köszönöm. Köszönöm szépen. Gomez asszony. Your Eminence, I'd like... Uh... Eminenciás uram, köszönetet szeretnék én is először is azért mondani, hogy ide fáradt, és hitvallását tette egy igen összetett és nehéz helyzetről, amelyet országában élnek meg. A Boko Haramra vonatkozik az én kérdésem is. Gondolja, hogy, hogy ez egy teljes mértékben önálló csoport? Vagy fordítva kérdezem, kapnak-e kívülről segítséget? Ki finanszírozza őket? Kiről tudnak? vagy mint hogyha ez egy ilyen helyi al franchise csoportosulás lenne. Van-e, tudnak-e bármilyen államról, akárhol, ahonnan anyagi támogatást kapnak? Kapcsolódik-e a Boko Haram bármilyen formában egyéb szervezet bűnöséhez? Kábítószerkereskedelem, emberkereskedelem, fegyverkereskedelem? Then my question is, how can... A kérdés az az, hogy hogyan lehetne nekünk ebben segíteni. Vagy gondolja egyáltalán, hogy az Európai Unió megfelelően él befolyásával az önök országában? Gondolja, hogy az Európai Unió felszólal, és követeli azt, hogy a hatóságok másként járjanak el? Nigéria a kap partnere. A Kotonu, az, a, bocsánat, az AKC partner és a Kotonu megállapodás aláíró partnere. Felszólaljunk-e? Arról van-e tehát szó, hogy együttműködjünk, képességek kiépítésében, annak érdekében, hogy a korrupció, büntetlenség, az irányítás problémáit megoldjuk, vagy pedig sokkal inkább politikai befolyásról van szó, amelyet az Európai Unió eddig még nem gyakorolt. És attól tartok, hogy az ön helyzete, az önök helyzete Nigériában nem unikális, sok más országban is ugyanez van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, Simánszki kollégának adom meg a szót. Köszönöm én is. Köszönöm szépen eh, Eminenciás uram, köszönöm, hogy eljött. Nagyon sok információt kapunk Nigériából már évek óta. Remélem, hogy ez motiváció és megfelelő ösztönző arra, hogy az országuk egyre biztonságosabb legyen. A vallásszabadság egyéni szem, a vallásszabadságnak megvan az egyéni aspektusa és az emberi jogokkal függ össze, de alapvető létfontosságú szerepet tölt be a béke, a békés egymás el, mellett élés erősítésében a világ különböző részén, így Nigériában is. A kérdésem a következő. Hogyan lehet reagálni erre a helyzetre? Nem csak a keresztény közösség szempontjából, amelyet üldöznek Nigériában, hanem az iszlám közösségek hogyan tudnak reagálni, mi az ő reakciójuk. Hiszen bizonyára ők sem dominálják, őket sem uralja a radikális kisebbség. Vannak-e olyan intézmények, vannak-e olyan fórumok, amelyel, amelyeken a vallási indítatású erőszak kérdését mindkét nagy közösség, keresztény és muzulmán közösség résztvevői szempontjából meg lehet tárgyalni Nigériában. És a többi kérdésem nagyon hasonlít ahhoz, mint a többi képviselőtet. Ön Nigéria szociális dimenziójának egyfajta képviselőjeként mit vár el az Európai Uniótól ma a közeljövőben. Véleménye szerint mi segítene abban, hogy béke és békés egymás mellett élés alakuljon ki? Vagy legalábbis nagyobb valószínűsége legyen ennek a közeljövőben Nigériában. Bisszer kollega. Köszönöm szépen, eminenciás uram. Köszönöm szépen, hogy beszámolt az országáról. nyilván a nők helyzetéről is fog majd beszélni az ország északi részén. Kérdezem, hogy ami a, az ország dél, dél, északi részén a terrorizmus elterjedését összefüggésbe hozza-e a szegénységgel. Gyakran megfigyelhető, hogy a terrorizmus ott harapódzik el, ahol, ahol a népességnek például szociális szolgáltatásokat tudnak nyújtani, és ennek köszönhetően a fiatalokat maguk mellé állítják, akik készek akár terrorista cselekményekre is. Ez e a helyzet Nigériában, tudva azt, hogy Nigéria OPEC ország, kőolaj termelő ország, tehát fontos kőolaj forrásai is vannak. Össze lehet-e kapcsolni ezt a, a kőolaj kincset, amelyen rendelkezik Nigéria, és ennek az egyenlőtlen elosztását területi szinten, eh, azzal, hogy pont északon, eh, tehát a területileg elhatárolható területen eh, figyelhető meg a terrorizmus terjedése. Végül pedig kollégáim is utaltak a következő dologra. Mit tehetünk annak érdekében, hogy segíthessünk önöknek megoldást találni arra a drámára, amely jelen pillanatban Nigériát fenyegeti. Menendez de Valle. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok. Spanyolul fog hozzászólni. Főrsek úr, Tudja, hogy az iszlám, a muzulmán hit 600 évvel a kereszténység után született, a kereszténységnek is voltak szörnyűséges évszázadait, már elég régen szerencsére, ez olyan szörnyű korok, ahol, amikor ugyanazon módon elítélték a keresztény, keresztényeket, mint ahogy mi most elítéljük a fundamentalista iszlámokat. Az a fanatizmust, a szélsőséges, szélsőségeket el kell ítélni, akkor is, hogyha ez a keresztényektől, az, iszlám, eh, az iszlamistáktól, vagy a zsidóktól jön. Nos, nem ugyanúgy, nem minden országban alakul ugyanúgy az, iszl- az iszlám eh, sorsa, mint Nigériában. A világ legnagyobb muzulmán országa, Indonézia éppen ellenkezőleg fejlődött, mint Nigéria. A konkrét kérdésem az, hogy az iszlám konferencia szervezeté, szervezetében vannak olyan tagországok, amelyeket megrémít és megdöbbent az, ami Nigériában folyik. Kérdezem, hogy van arra lehetőség Nigériában, hogy ilyen fórumokat, mint például az iszlám konferencia, ezeken a fórumokon elő lehet-e adni ezt a problémát, meg tudják ezeket a kérdéseket vitatni egyáltalán ott Nigériában? Elnök, köszönöm szépen. Férsek úr. Jó, magamnak is lenne két kérdésem. Kiegészíteném a kollégákat. Az első kérdésem ahhoz kapcsolódik, hogy elképzelhető-e, hogy Nigériában az úgynevezett mérsékelt iszlám valamilyen módon reagál a fejleményekre. Elítélik megfelelően az, az iszlamistákat, a fundamentalistákat, és támogatják a ö, keresztény, keresztényeket? A második kérdés. A Boko Haram már nagyon régóta nagyon nagymértékű pusztítást végez. Fegyvereket vásárol, ehhez segítséget kap, és ahhoz is, hogy kifizesse a különböző fizetéseket, tehát katonát kifizesse. Nyilván külföldről érkezik a finanszírozás egy része. Kérdezem, hogy Nigérián belülről nem kap-e nagy támogatást ez a szélsőséges ez a szélsőséges mozgalom, amely áldozatokat szed, templomokat éget fel, és megfosztja a polgárokat azon joguktól, hogy az alap szabadságukat gyakorolják. Utolsó kérdésem, a seria nem kétféle nigirei polgárt képez, hiszen a saria törvények nem teljesen felelnek meg a jelenlegi nigériai jogrendszernek. Tehát valójában, valójában van kétféle nigériai polgár, megosztja az országot, és ez, ez hosszú távon azt hiszem, hogy nagyon rossz is lehet. Kérem válaszoljon erre, vagy ha lehet, akkor mondjon ellenvéleményt. Uh, you made miracles. Usually make Thank you very much. I was just ask... Köszönöm szépen. Azt kérdeztem az elnök úrtól, hogy mennyi időm van arra, hogy ezt az, az összes fontos kérdést megválaszoljam. Azt remélem, illetve ez az egyetlen reményem, hogy sok kérdés tulajdonképpen eh, eh, fedi egymást, és majd az elnök úr leállít, hogyha már nincs több időm, de igyekszem minden több kérdésre válaszolni. Ami az áldozatokkal való szolidaritást illeti. Mi mindannyian áldozatok vagyunk, minden keresztény. Általánosságban elmondhatom, hogy Éppen, hogy mi vagyunk a front vonalban, ugyanis a mi, eh, tehát a keresztény templomok eh, abszolút láthatóak, nagy városokban eh, megtalálhatók, és, és látható célpontot jelentenek, úgyhogy nyilván aggaszt bennünket ez a jelenség általános büntetlenséget élveznek ezen bűncselekmények elkövetői az országomban. és ez arra is vonatkozik, hogy ezen tevékenységek, tömeggyilkosságok végrehajtói ellen nincsen semmiféle eljárás és mindez a jó kormányzásnak pedig fontos részét képezné, a valódi demokrácia részét képezné, amikor az emberi jogok, amelyben az emberi jogok nem csak az alkotmányban szerepelnek, hanem valóban végrehajtásra is kerülnek napi szinten. Néhány kérdés arra vonatkozott, hogy mit tehet mit tehet egy katolikus főérsek, eh, Abuzsa roma, római katolikus főér, eh, főérseke vagyok, bíboros is, eh, de nincsen politikai befolyásom, nincs, nem vagyok politi párt, politikai pártnak a tagja, egyszerűen csak az üzeneteim, a misszióm vezethet, egyszerűen beszédeket mondok, bátorítom az embereket, és Nagyon fontosnak tartom a jó kormányzást, a vezetők őszintességét, a politikai vezetést szolgálatnak kell felfogni, a közjót kell szolgálni, és leginkább a legszegényebbeket kell szolgálni. Ezeket a pontokat ismételgetem. Nem vagyok benne biztos, még, hogy még akár a magas szintű kormányzati pozíciót betöltők, akik akár keresztények, az első sorban ülnek a, a misén, nem tudom, nem, vagy nem lehetek biztosabban, hogy megváltoztatják a viselkedésüket. Egyszerűen csak ismételgetni tudom ezt az üzenetet. Vannak olyan országok, ahol az vallási vezetőknek fontos politikai befolyásuk van. Nálunk nem így van. Még akkor is, hogyha az összes katolikus engem követne, ugye 20% katolikus keresztény Nigériában, még hogyha mindenki engem követne, akkor is még a 80%-kal is számolni kellene. Szégyen és gyalázat, hogy ennyi gyilkosságra kerül sor a vallás nevében, Gyakran azonban egyszerűen csak kihasználják a vallást, ezzel takaróznak, és sokkal több van emögött. Ki támogatja a Boko Haramot? Nem tudom. Azt sem tudom, kik, nem tudjuk, kik ezek. Én azt gondolom, nem, nem hiszem, hogy túl sok pénzt kell, pénz kell nekik, nincsenek annyira sok bombáik és fegyvereik. Nyilván most a legutóbbi a Kadafi rezsim mert követő káoszban elárasztották a fegyverek az egész régiót, és akkor tették rá a kezüket ezekre a fegyverekre. A Boko Haram rendelkezik ugye fegyverekkel, de nem szabad azt sem elfelejtenünk, ahogy főleg a katonai és rendőr posztokat támogatják ezek a csoportosulások, vannak -e eh, olyan nigériaiak, akik támogatják eh, ezeket a, ezt a csoportosulást? Beszélhetünk a eh, nigériai muzulmán közösségről is. Először a muzulmán közösség e, elhatárolódott a Boko Haramtól. Azt mondták, hogy ők nem, biztos, hogy nem muzulmánok, hogyha ártatlan embereket ölnek meg. Ugye gyakran ismételgetik, hogy az iszlám elítéli az öngyilkos merénylőket. E, azonban én azt mondtam, hogy e, be kell vallanotok, el kell ismernetek, hogy ezek is muzulmánok, és felelősséget kell vállalnotok ezekért a tevékenységekért. Úgy tűnik, hogy most kezdődik, ez megkezdődik, és több iszlám csoport e, felvetette már, hogy hogy tudnak a Boko Harammal egyrészt leszámolni, másrészt meg megoldani ezt a problémát. Már az amnestia kérdése is felmerült, egyesek, akik már teljesen belefáradtak ezekbe a terrorista cselekményekbe, arra bátorítják a Boko Haram tagjait, hogy, hogy vállalják tetteiket, és és hozzák ezt napvilágra. Nem tudom, hogy ez meddig fog elmenni. Én azt gondolom, hogyha, hogyha ez a, az, az öldöklést megállítja, ez a lépés, akkor, akkor meg lehet tenni ezt a lépést, de jelen pillanatban nem látunk erre esélyt. A, mióta elhangzott az amnestia lehetősége, egyesek már azt a Boko Haramtól azt hangsúlyozzák, hogy nincs szükségük amnestiára, ugyanis az ő szemükben nem, tört, nem követtek el semmilyen bűncselekményt. Úgyhogy látják, hogy itt még nagyon hosszú utat kell bejárnunk a probléma megoldásáig. A vallási, vallásszabadság az emberi jogok egyik alapelve, és ahol nincs vallásszabadság, ott az emberi jogokat lábbal tiporják. Mik az elvárásaim az Európai Unióval szemben? Pontosan ez. Ahol nincs vallásszabadság, ott meg kell hallgatni azokat, akik az emberi jogokról beszélnek, ott hallatni kell a hangjukat azoknak, akik a vallásszabadságról beszélnek. A nemzetközi szervezetek nem annyira az emberi jogokról beszélnek, azt gondolják, vagy amikor erről beszélnek, azt gondolják, hogy a vallásszabadság vagy a vallási elnyomás valami, valami olyan dolog, amiről nem igazán kell beszélni, minden országnak belügye, Mindenkinek megvan a saját véleménye erről, de én szerintem nem lehet 2013-ban és még szőnyeg ö, alá söpörni ezt a problémát. Az emberi jogok, a vallásszabadság alapvető jog. A legutóbbi afrikai zsinaton egy dokumentumot fogadtunk el, mindezt belefoglaltuk, az a, azok a kormányok, amelyek nem engedik meg a vallásszabadságot, nem teszik lehetővé, azok az alapvető emberi jogokat tiporják lábbal. Teljesen mindegy, hogy muzulmán vagy más országról van szó. Nem szabad ezeknek sem büntetlenséget ígérni. Van-e összefüggés a terrorizmus és a szegénység között? Valószínűleg igen, de a szegénység önmagában nem magyarázza meg, nem ad magyarázatot a, ter, a, a, a szegénység önmagában nem ad magyarázatot a terrorizmusra. A nemzeti vagyon egyenlő elosztása sok problémát megoldana, de sajnos nagyon sokan vannak olyanok, akiknek semmilyen jövőjük nincsen, semmilyen vagyonuk, semmilyen tulajdonuk nincsen, és bármelyik csoportosulás manipulálhatja őket. Remélem, hogy a kormányomnak sikerül megoldani ezt a problémát. Én tudom, hogy a van például a kábítószerkereskedelem, a kormányzat belefonódott a kábítószerkereskedelembe, nem tudom, hogy Nigériában ez-e a helyzet. de biztos vagyok benne, hogy valamilyen droghatása alatt állnak azok, akik elkövetik ezeket a borzasztó cselekedeteket. Mi Indonéziát illeti, nagyon érdekes a helyzet, kaptunk jelzéseket, és ezek nagyon bátorítóak. Ez nagyon, nagyon csodálatos példája egy olyan országnak, ahol a keresztények és a muzulmánok nem csak hogy békében, hanem kölcsönös tisztelettel viseltetnek egymás iránt. Én, amikor Nigériában járok, én nem könyörgöm a vallási szabadságért, hanem követelem. Egyszerűen ez alapelv, ezt mindenki számára biztosítani kell. Azt gondolom, hogy egy olyan országban, mint a miénk, 80 millió keresztény, 80 millió muzulmán, és eddig sikerült együtt élnünk, nem gondolom, hogy egy Boko Haram az általunk tett erőfeszítéseket megsemmisíti. A mérsékelt muzulmánok helyzete, én nem szeretném, ha engem mérsékelt kereszténynek neveznének. Azok a muzulmánok, akik békésen gondolkodnak, nők és férfiak, jó szándékúak, hisznek Nigériában. Ezeket az embereket tisztelni kell. sok vezetőjük, iszlám vezető, aki fellépett a Boko Haram ellen egyértelműen, és ez közzétette a sajtóban, médiában, másút, a Boko Haram támadásainak célpontja lett. Tehát nem csak a jó keresztények, nem csak a keresztények, mások is fellépnek ez ellen. a Boko Haramról szóló vitán kívül érte, kell értelmezni ezt a jó keresztény, jó muzulmán kérdést. Ami a sariát illeti, az én meggyőződésem, nem csak véleményem, hanem meggyőződésem, hogy a sáriát, amelyet bevezettek politikusok, nem vallási vezetők, politikusok északi tartományokban, ez egy politikai kérdés, politikai lépés, amely a nigériai alkotmányt rengeti meg, és azt gondolom, hogy egy jó szövetségi kormány fellépne ez ellen. Ezzel, ennek az lesz az eredménye, hogy a muzulmánok és a keresztények közötti kapcsolatok további problémákkal tarkítottak lesznek. Lejárt-e az idő? Mit tehetnek még? Nagyon fontosnak tartom, hogy mondják el a véleményüket diplomáciai úton, diplomáciai kapcsolatokban. Nagyon sokat tehetnek, sokat tehetnek a jó kormányzatért, önöknek hatásuk van a politikusainkra. Mondok egy, jó, mondok egy példát. Amikor választásokat írunk ki, és világos, hogy tömeges csalásokra kerül sor a, a, a választások során. Egyesek, akik nem politikusok, hanem megfigyelők például, érezzük, tudjuk, hogy nem, nem jól mentek a dolgok. A nyertesek persze, mert persze ünneplik magukat, Brüsszel, London gratulál nekik, és semmit nem tehetünk ellenük. nem felejtettük el, hogy voltak olyan idők, amikor a katonai pucs volt a, a, a, a rendszer, és tulajdonképpen mindenki katonai, katonai puccsal fejezte be a, a hatalom gyakorlását. Kérdés, hogy hol kezdődik az erkölcs, az erkölcsösség. Remélem, hogy a jövő jobb lesz és szebb lesz. Azt gondolom, hogy ha diktátorok diktátorokat nem, hogyha a diktátorokat a külföld nem tisztelné, és nem kesztyűs kézzel bánna velük, akkor nem lenne annyira vonzó számukra a hatalom átvétel az országban. Ami a politikai hatóság, hat, ráhatást illeti, ez nagyon nehéz kérdés egy, ide egy idegen állam eh, mennyi politikai behatással lehet eh, egy országra. anélkül, hogy ne nyilvánítsák nem, nem kívánatos partnernek. Én szabadon beszélek a hívekkel, és szabadon beszélek az emberekkel. Világosan elmondom, hogy hol látom a problémákat. De azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy határozottan fogalmazzanak, azok, akik hatalmon vannak, és azok, akik a hatalma, hatalomba igyekeznek, azokkal szemben eh, határozottan fogalmazzák meg a véleményüket. Hogyha az országot eh, megfelelően kormányozzák, akkor a keresztényeknek nem kell félniük semmiféle megtorlástól. Köszönöm szépen. Rövid idő alatt rengeteg dolgot hallottunk öntől. Köszönjük, hogy itt volt. Yes, next issue. I knew I have something I should be carrying away. you can take it. as, as a souvenir. Uh, next issue. Rec recommendation to the Council. The a tanácsnak és uh, a, az LKS-hez intézett ajánlás az EU és Malázia közösségi, közötti partnerség és együttműködési megállapodásról. Emilio Menández de Valle az előadó, aki itt is van. Szeretném jelezni, hogy a megállapodás illetékese az AFET véleményt a Devemond, az Európai Unió, Malázia, EKS eh, e tárgyalások folyamatban vannak, de május 5-én lesznek, a, elhalasztották Maláziában május 5-éig. Ma az első véleménycserére kerül sor, és a módosítások előterjesztésének végle, záró határideje 2013. május 7-e 12 óra. És ezzel át is adom a szót azonnal az előadónak, Emilio Menendez de Válinak. E, Köszönöm szépen. Ez az információ, ez a, ez a jelentés tervezet arról szól, hogy jelenleg hogy áll a partnerség és együttműködési megállapodás az EU és Malajzia között. Én négy részről, szeret, négy dologról, témáról szeretnék beszélni, ami fontos mind a két félnek. Egyrészt a tárgyalás, kettő a partnerség és együttműködés megalapodás, a politikai párbeszéd, az emberi jogok helyzete, illetve a tudományos kulturál és kulturális együttműködés. Nézzük az első kérdést, a partnerség és együttműködési megalapodás tárgyalását. Szerintem Dél-Kelet-Ázsiával, Európának szorosabbra kéne vonni a kapcsolatát, jelenleg ugye Malajziáról van szó. Még öt ASEAN országgal tárgyalunk egyébként. Nézzük a második témát, politikai párbeszéd. Malajzia nagyon komoly tengerbiztonsági intézkedéseket tett, és ezáltal szorosabbra vonta a szubregionális együttműködés, ez dicsérendő. Malázia segített, illetve részt vett abban a többek között EU-s projektben, hogy a szomáliai partoknál föllépjenek a, a kalózkodás ellen. Nagyon komoly nemzetközi biztonsággal kapcsolatos kihívások jelennek meg Maláziában is, kábítószer, kereskedelem, pénzmosás, stb. stb. Nagyon komoly politikai stabilitásról beszélhetünk ugyanakkor Maláziában 2008 óta, teljesen stabil a helyzet. Kétezer 2013 április-májusában lesznek választások, jelenlegi etnikai problémákat remélem meg tudja oldani majd egy új kormány. A különböző etnikumok, illetve az ellenzék kell, meg, szoros párbeszédet kérne folytatnia majd a jövőbeli kormánynak, illetve a civil szervezetekkel is. Az emberi jogok és alapszabadságjogok kérdése a következő, a kormány a halálbüntetést a bejelen, egy bejelentés értelmében eh, helyettesíteni fogja az életfolytig tartó börtönbüntetéssel, a szabadságvesztéssel. Létezik egy belbiztonsági törvényt, amelyet 2012-ben változtattak meg. Az ítélet és bűnvád emelés idősz, nélküli időszakot lecsökkentették, lecsökkentették, illetve ezt megváltoztatták, valami azonban még egy probléma, nagyon sokszor az őrizetbe vettek, nem kommunikálhatnak egyszerűen semmiféle külső forrással, ezt kell megváltoztatni mi hamarabb. Látod, hogy mi a nigériai helyzet, nos, Malajziában is olyan megvitandó kérdés a vallás szabadság, a vallások közötti tolerancia és a vallások közötti bárbeszéd. Aggódom a keresztény közösséget ért támadások miatt Malajziában. Sajnos megvan annak a veszélye, hogy, eltávolítsa, hogy ez eltávolítsa egymástól a nyelvileg is különböző eh, etnikumokat. Ami a kulturális és tudományos párbeszédet illeti, szeretnék gratulálni az ország vezetőinek, hiszen az energiahatékonyság területén nagyon komoly eredményeket értek el. A zöld technológiákban eh, nagyon komoly befektetéseket tettek, illetve energiahatékonyság területén is élen járnak Ezeket a kérdéseket tartom a legfontosabbaknak, ezek módosítók formájában szerepelnek majd a jelentésben. Fontos tehát az, hogy Malázia az információ szabadság területén is haladjon tovább. Már történt némi haladás, de még további munkára van szükség. A gyűlési szabadság sem megfelelő jelenleg, főleg a városi területeken nem. Említettem már a halálbüntetés kérdését, pozitív híreket hallottunk, de a testi fenyítés még mindig komoly problémát jelent. A különböző szociális és munka ügyi normákat is javítani kell, például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet normáit kell elfogadni. Persze Malajziában európai vállalatok is vannak, nekik is meg kell felelni a különböző nemzetközi szervezeteknek, például a munkaszervezet normáinak. Malajziában Malajzia nagyon jó lehetőségekkel rendelkezik, tehát például idegenforgalmi szempontból nagyon vonzó ország, azt hiszem ebbe is be kéne fektetni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Következő hozzászóló, Lizel úr, tessék, ön következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy a jelentéstevünk már gyakorlatilag mindent elmondott, legalábbis amit én szerettem volna mondani, azt elmondta, és ez mindenképpen jó előjel a jövőben együttműködésünk szempontjából. Nagyon jó átfogó, teljes jelentés ez, az összes fontos kérdésről szól, ami eh, Maláziát jellemzi, illetve az EU és Malázi együttműködését. Az ázsiai és csendes óceáni térséggel való együttműködésünk rendkívül fontos a jövő szempontjából, és ugye világ viszonylatban nő majd ez a régió szerepe. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy Malajzia azon országok egyike, amelyeknek szerepe megnő majd a jövőben. Tehát Malajzia feltörekvő ország. Örülök annak is, hogy Menendez del Valle úr utalt a régió stabilitására, a régió biztonságára. Én a Védelmi Szakbizottság alelnöke vagyok, és Malajzia fontos szerepet vállalt a regionális biztonság kialakításában. A jelentéstevő helyesen állította azt, hogy Malajzia nekünk is segít, az EU-nak is segít, a NATO-nak is segít, különböző műveleteinkben, például a kalózok elleni missziónkon, amelyre Szomália partjainál került sor. A dél-kelet, a dél-kínai tenger biztonságának megteremtése szempontjából is nagyon fontos. Malajzia szerepelők, hogy ez is bekerült a szövegbe. Mindennel egyetértek, amit hallottunk, azzal is, hogy Malajzia nem tökéletes, de láthatóak a haladás jelegi, láthatóak a reformok is, virágzik a gazdaság, láthatjuk a méreható politikai reformokat is, és látjuk azt is, hogy Malajziában a barátaink többet gyorsabban tesznek. Az alapjogok a vallásszabadság, a szakszervezeti tagság szabadsága, a gyűlési, gyülekezési szabadság kérdései azért még megoldandó problémák, de frakcióm támogatja ebbéli felvetéseiben is, felvetéseiben is a jelentéstevőt. A parlamenti együttműködésre szeretném még felhívni a figyelmet. Köszönöm. Señora Gomez. Um, Gomez asszony. Gratulálni szeretnék, elnök úr. Igen, átfogó, konstruktív a jelentés, nagyon sok jó ajánlással, lényeges ajánlással. A tanácsnak bizottság felé egyaránt mindazok számára, akik Maláziával a partnerség és együttműködési megállapodásról tárgyalnak. Szeretném elmondani, hogy Mal- Malázia valóban nagyon fontos partner az ázsiai országok körében, és fejleszteni kell minden területen, a parlamenti dimenzióban is a kapcsolatokat. Egyetértek az emberi jogi és alapvető szabadságjogokkal kapcsolatos fenntartásokkal, félelmekkel is, amelyekről az előadó beszámolt. Az élénk vita ellenére Maláziában igen súlyos aggodalomra adnak okot azok a tények, amelyek például a halálbüntetés mögött vannak. Azt javaslom, hogy a, az együttműködés kérdésében talán a pénzmosás, terrorizmus, az, az úti okmányok hamisítása terén való együttműködés mellett e, egészítsük ezt a listát ki az adóparadicsomok titoktartásának problematikájával. Ez egyre nagyobb gond a világ minden pontján, gazdasági értelemben egyre sikeresebb ez a fajta vállalkozás, és Malázia iszlám rendszerével talán jó kiutat mutathat a tőkeáramlások negatív implikációjára vonatkozóan is, de úgy gondolom, hogy ez egy jó együttműködési terület lehet mindenképpen. La parola rappresentante del SEAE. Ah, grazie Presidente. Um, thank you very much for inviting me. A külügyi szolgálat képviselője. Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma, hiszen ez mandátumom kezdete. A február 1-én kezdtem csak a külügyi szolgálatnál a munkámat, de már azóta is látom, hogy milyen nagy érdeklődésre um, mutatkozik részünkről és a jelentés iránt. Ahogy az előadó és a többi képviselő is uh, kijelezte, uh, Malázia valóban nagyon fontos partnere az Európai Uniónak. A megállapodás pedig az EKS igen jó eszköz arra, hogy számos kérdést széles spektrumból kiválasztva megtárgyaljunk velük, és tovább lépjünk. Ezt meg is tesszük. Hamarosan megnyitjuk a tárgyalások következő körét. Egyértelműen a parlamentet a fejleményekről továbbra is tájékoztatjuk. Köszönöm. Thank you. Uh, Menendez del Valle, to conclude. Köszönöm szépen. Uh, um, Menendez del Valle az összefoglalót mondja. Köszönöm csak röviden. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik hozzászóltak. Köszönöm a sok észrevételt. Szerintem nem arról van szó, hogy kitűnő a jelentés, hanem arról, hogy a tényekben megegyezünk itt, konkrét, egyetemű tények vannak, egyértelmű, hogy hogyan kell ezeket a probléma, hogyan kell a problémákat megoldani, ezért egyetértünk. Egészen nyilvánvaló, hogy milyen irányba kell elmozdulni. Megköszönöm a külügyi szolgálat képviselőjének a véleményét, és gratulálok neki ahhoz, hogy csatlakozott nemrégiben a külügyi szolgálat munkájához. Elnök úr, említette ön is, hogy a módosítók előterjesztésének határideje május 7-e 12 óra. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Következő napi rendi pontunk. Ezt mecsere Anjensennel Jensennel. Üdvözlöm itt a körünkben. Ő a Költségvetési Bizottság előadója a 2014-es költségvetésről eszmecsere következik, tehát az AFED prioritásai ról lesz most szó, mielőtt megjelenik a bizottság költségvetés tervezete. Az MFF-ről folynak a tárgyalások, a költségvetési folyamat idén valószínűleg nem ugyanúgy zajlik majd, mint tavaly, vagy az előző években. Ez kitűnő alkalom arra, hogy Jensen asszony felfrissítse az erről szóló információinkat. Információinkat, tessék Jensen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm azt is, hogy beszámolhatok röviden a helyzetről, és lehetőséget kapok arra is, hogy meghallgathassam a szakbizottság eh, véleményét, problematikusnak kitért pontait. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos része az eljárásnak, építünk a szakbizottságok munkájára, hiszen ez a parlament erőssége. Megszavaztuk a 2014-es költségvetés um, útmutatóit, előirányzatait, és talán emlékeznek önök is arra, hogy ezt az állásfoglalást három részben szavaztuk meg. Az első rész azzal foglalkozott azzal a tényel, hogy nincs több éves pénzügyi keret még, és nincs jogalap sem nagyon furcsa a helyzet, amiben vagyunk, tehát tulajdonképpen az egész keret, az egész keret furcsa, hiszen még nincs a költségvetés, nincs a keret meg. A második dolog, hogy az elmúlt években már problémát jelentett az is, hogy a tanács nem volt hajlandó megfelelő fizetési elhatárolásokat biztosítani. Ezek általában technikai jellegű problémák, mert hogyha a kötelezettségvállalás már megvan, akkor végül is az azt jelenti, hogy kifizetés elkülönítésére, a kifizetések lehívására kerül sor, tehát egyszerűen ki kell fizetni a számlát. De úgy tűnik most, hogy a tanács ezt másként értelmezi. Egyre nagyobb mértékben látható, hogy a kifizetések problémája politikai problémává is válik. Persze ez elsősorban a regionális politikában jelentkezik, de talán a külügyben is van olyan terület, ahol ugyanez felmerülhet, de mint mondtam, elsősorban a regionális politika terén jelenik meg. Végül pedig a tényleges politikai prioritások is ott vannak, az, ifjú, a, az ifjúsági munkanélküliség, mint prioritás, a 2020-as stratégia, és természetesen ez talán nem tükrözi pontosan a külügyi szakbizottságnak a, az érdeklődési körét, de talán azért mégiscsak fontosnak tartják, hiszen figyelembe kell ezeket is venni az éves költségvetési eljárásban. Tény és való, hogy fontos, hogy a több éves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalásokkal függ mindez össze, és önök is részt vesznek ebben, hiszen ez a, ki kell alakítani a jogalapot. 2014 után is a programokhoz. Minden szakbizottság rendkívül elfoglalt, tárgyalnak, és most dolgozzák ki a költségvetést. Az EU bizottságtól megkaptuk, és remélem önök is megkapták, ha nem, akkor tőlem nyugodtan megkaphatják. Tehát megkaptuk a bizottság fordításában az államfők februári megállapodását. Itt persze megállapodtak abban, hogy legyen költségvetési keret, ez ugyan alacsonyabb, mint amit a bizottság javasolt, és alacsonyabb, mint a parlament kérése volt. Most erről tárgyalunk. De az EU bizottság informálisan már meg tudta kiszivárogtatni, hogy mit jelent ez a megállapodás hogyha látták, akkor biztos tudják már, hogy nem lesznek nagyon elégedettek ezekkel a számokkal. Tulajdonképpen messze azok alatt vannak ezek a számok, mint amit az önök szakbizottsága szeretett volna, javasolt volna. Persze kérdezhetik, hogy mekkora remény van arra a tárgyalások során. Hát tavaly is ilyen volt megmondom őszintén, a tárgyalás, és a végén a parlamentnek sikerült 5 milliárddal többet kapni 7 évre. 5 milliárddal, tehát nem reng, nem tehát nem hatalmas forrás állít a rendelkezésre, nehéz lesz most több pénzt szerezni, és a tárgyalások jelentős része a rugalmasságra vonatkozik majd, és arra, hogy az elkülönítéseket jobban költsük el. Úgyhogy ha önök majd értékelni próbálják, hogy hol legyenek a prioritásaik, akkor fontos lesz, hogy lássák, hogy a végrehajtás eddig milyen volt, tehát hogy a forrásokat milyen jól költötték el. Tudom, hogy erre vonatkozóan vannak már tárgyalások a bizottsággal, de például ők úgy gondolják, hogy az olyan kis programok, mint a humanitárius támogatás, annak a politikai jelentősége is van, és a végrehajtása is jó volt. És mégis nagyon keményen bántak el ezzel a programmal. Ez is azok közé tartozik, amelynek adott esetben több pénzt lehetne jutatni. De, mint mondtam, májusban már meg lesznek a bizottsági javaslatokra alapozott számok, és a, ez le, és a joga, jogalkotási alap számai és akkor majd látjuk, hogy a költségvetési eljárás hogyan indul, és reméljük, hogy ezzel párhuzamosan megoldásra is jutunk a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan. Meg kell, hogy mondjam azt is, mert tudom, hogy az önök szakbizottsága is alkalmazza ezt a, a mintaprojektek és a az előzetes lépések, amelyeket a következő pénzügyi tervben is alkalmazni fogunk, olyan terület, amelyre májusig még további információt kell, hogy vonatkozóan további információt kell kapjunk a bizottságtól, hogy a, az önök gondolatait hogyan lehetne továbbvinni a mintaprojektek és az előkészítő akciók a bizottság ezen végig fog mind menni, és megnézi, hogy melyek a megvalósítható ötletek, vagy mi vihető be már meglévő programok alá. Ez csak egy gyakorlati megjegyzés volt, de kérem, erre talán szükség van, hogy ezen végig járjanak. Várom ötleteiket, gondolataikat a 2014-es költségvetésre vonatkozóan is, mert nagyon fontos, hogy a tárgyalásokhoz ezt a hátteret is ismerjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előadót várjuk, mert még nincs itt. Ha nincs más kérdés, akkor az egész nagy sikernek tekinthető. Jó, tartsunk szünetet 4 óra 45-ig. Georgieva asszony csatlakozik akkor hozzánk. Tehát 4 óra 45-kor folytatjuk pontosan, köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, kérem, Krisztint kérem, hogy a néppárti koordinátorokra ne gyakoroljon túl nagy hatást. We have now Commissioner Georgieva here. Georgieva biztos van itt. Szíriáról fogunk beszélni főleg a menekültek helyzetéről Jordániában és Libanonban. Szíriában ugye tudjuk, hogy nagyon sokan keltek útra és menekülnek az, ö, otthonukból, és múlt héten Fabius miniszter, Fabius miniszter volt a szakbizottságban, és beszéltünk Szíriáról és a szíriai helyzetnek a szomszédos országokra gyakorolt hatásáról a mali helyzet mellett. Több, renge, Szíriában 90 ezer, 90 már el a menekülteknek a száma, és rengetegen vannak belföldi menekültek. Sok menekült Jordánia és Libanon felé veszi az irányt, és ez, ez az országok stabilitására is hatással van. Ne felejtsük el azt sem, hogy Törökországra milyen hatást gyakorol a menekültek megjelenése de itt most Jordániáról és Libanonról beszélünk. Jordániában a GDP 3%-ába kerül a menekültek ellátása. Becslések szerint ez rengeteg pénz, hogyha a tagállamok azt gondolják, hogy az GDP 1%-a túl sok a menekültek megsegítésére, akkor ez talán segít nekik abban, hogy egy kicsit helyre igazítsák a gondolataikat. Köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy eljött hozzánk. És politikai és humanitárius kérdéseket felel ugye ön, és abszolút mértében támogatjuk önt a munkájában. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon aktuális ez a vita. Fontosnak tartom, hogy a szíriai fejleményekre kitérjünk, és a régió helyzetére, és hogy mit tehet a nemzetközi közösség a, ebben a politikai zsákutcában. Hogy lehet ebből kitörni? A humanitárius közösség eh, egyértelműen lépett fel, eh, egy közös, eh, öt, öt, öten eh, egy közös nyilatkozatot fogadtak el az ENSZ részéről, vezető diplomaták, és azt mondták, hogy olyan nagy veszély indul ki Szíriából, ami Európát is már veszélyezteti, és globális veszélyt jelent. Ön beszélt a tényekről, borzasztóak ezek a tények, ennél borzasztóbb megnézni azt, hogy Szíriában e, és a közvetlen szomszédos e, régiójában milyen trendek e, rajzolódnak fel. Három pontot emelnék ki. Először is, ami a belföldi menekülteket illeti, az elmúlt hónapban megkétszereződött az ő számuk. Két millióról 4,3 millióra. A jugoszláv válság során két millióan voltak belföldi menekültek Jugoszláviában, ezt csak összehasonlításként mondom. Tegnap a külügyi tanácson vitattuk meg ezt a helyzetet. Megnézzük az ENSZ menekültügyi honlapját, Tegnap 1.372.244 ember volt menekültként. Most megnéztem még egyszer, 1 millió 380 fölött van. Tehát 11 ezerrel növekedett a menekültek száma egy éven belül, egy napon belül, egy napon belül. Hogyha ezek az előrejelzések megvalósulnak, akkor három és fél millió menekült lesz, egy egy millió Jordániában, Libanonban és Törökországban, a többi pedig más környező országokban, például Irakban. Hogyha megnézzük, hogy Jugoszláviai konfliktus után hány menekült volt, 700 ezer, a legnagyobb számú menekült legutóbbi években Irakból indult két millió ember. Libanonban és Jordániában egy ilyen típusú menekült szám ugrás, az azt jelenti, hogy 20-30%-kal növekedne a lakosságuk száma. És kérdezem én önöket, hogy mely európai ország lenne képes rendőr egészségi, rendészeti, illetve más szociális ellátásokat biztosítani, hogyha hirtelen 20-30%-kal növekedne a lakosságuk. Tehát őrületes spillover kockázatok vannak, már most látjuk Libanonban és Jordániában is, hogy azok a közösségek, amelyek nagyon is nyitottak voltak és befogadták a szíriai menekülteket, e, negatív, e, kezdenek elfordulni felőlük, és a közösségen belüli erőszakos cselekmények kezd harapódhatnak, és ez borzasztó következményekkel járhat ezen országokban és a szélesebb régióban. Két dolgot említenék. Az ENSZ és az NGO-k megerősítették jelenlétüket, és több forrást szánnak a probléma megoldására. Mindazonáltal az erőszakos cselekmények száma is növekszik. Minél többet teszünk, sajnos annál nagyobb a hézag. Nagyon fontosnak tartom a humanitárius segítségnyújtókat. Több mint 30-an elvesztették az életüket, életüket sokat elraboltak vagy megsebesültek. Ami azonban azt illeti, hogy mennyit tudunk tenni ezekért a menekültekért, ez kockázatos, illetve korlátozott mert egyre kisebb területen kell elvégeznünk a feladatot. Aztán a szíriaiaknak az ellenállása. Sokáig a szíriaik segítették a szíriaiakat, tehát egymást segítették, és ez volt, ami elhárította a legnagyobb kockázatot. Ez azonban kezd veszélybe sodródni ez a, ez a segítségnyújtási lehetőség. Aleppo, két és fél millióan éltek ott, ott 5000 orvos élt és dolgozott, ma 35-en vannak. Ez, ez a kép, ez a sokkoló kép, ami Szíriában kialakult. Úgyhogy rendkívül fontos erkölcsi kérdésről van szó. Mobilizálni kell a támogatást a szíriaiak számára a környező országokban. De ez a magunk érdekében is áll, spillover kockázat nagyon valós. Úgyhogy ezzel rátérnék a második pontra. Új motort kell indítanunk, átfogó programot Szíria és a környező régió támogatására. És az Európai Uniónak itt van elengedhetetlen szerepe. Három javaslatom lenne, mit tehetünk ebben a drámai helyzetben. Ez a válság, ami Brock úrnak is mondom, nagyon aggaszt engem. Először is Szíriában borzasztó szenvedés uralkodik, ezért nagyon fontos, hogy a humanitárius segítségnyújtás nagyobb területen valósulhasson meg, és elérje azokat, akiknek szükségük van rá. Szíriában a humanitárius segítségnyújtók látták, látták, hogy milyen borzasztó jogsértésekre kerül sor. 50 évvel a kereszt létrehozása után úgy látjuk, hogy mintha nem is létezne a nemzetközi jog, nem is létezne a háborús jog, megtámadják a, a, a, a mentőautókat, megtámadják a kórházakat, az ENSZ segítségnyújtókat, rájuk lőnek, és azt is látjuk, hogy a humanitárius segítség nyújtást eltérítik, csak az egyik oldalnak segítenek, a másiknak nem, és ez ellentmond a humanitás elveinek. Április 18-án egy nagyon egyértelmű ENSZ biztonsági tanácsi nyilatkozatot adtak ki, és ezek fölvetik ezeket a fontos kérdéseket, amelyeket én is említettem, és ezeket meg kell akadályozni. Azt gondoljuk, hogy Európa az ENSZ biztonsági tanácsának a humanitárius segítségnyújtási térségről szóló határozatának támogatója lehet. Kell, hogy legyen. Tehát segítenünk kell a szíriaiaknak, hogy segíthessenek egymásnak még akkor is, hogyha holnap megszűnne a lövöldözés Szíriában, annyira borzasztó sebeket ejtett már a konfliktus, hogy még, még nagyon hosszú jelenlétre van szükség. Amit hallunk a humanitárius szervezetektől gyakran, ez egy egyszerű üzenet. Hogyha bármelyik oldalra a kormányzati vagy az ellenzéki oldalra nyomást gyakorolnak, hogy, hogy, hogy beengedjék a humanitárius segítségnyújtást, akkor ezt megteszik, tehát fenn kell tartani ezt a nyomást. A második pont, a források biztosítása annak érdekében, hogy segítséget kapjanak a szíriaiak. Európában 600 millió eurót különítettünk el, az Európai Bizottság 200 milliót, ezt át is adtuk. De ez még csak Európa. Európa Európában a 600 milliót még nem utalta át eh, teljes mértékben, és eh, nagyon fontos, hogy tegyünk eleget az ígéretünknek. Eh, Kuwait az konferencián 300 millió dollárt ígért, amit át is utalt. De az összes másfél milliárdból csak a felét utalták át eddig, Úgyhogy, úgyhogy eh, nagyon fontos ragaszkodnunk ahhoz, hogy, hogy teljesítsék az ígéretüket. Köszönöm a parlamentnek, hogy támogattak bennünket abban, hogy átutaljuk ezt a pénzt. Ennél többre van azonban szükség a, a hagyományos források szintjén, de nem csak ott, hanem meg kell nézni, hogy hogyan, milyen kreatív módjai vannak a forrás találásnak. A Szíriával szembeni szankciók fenn kell tartani, de olyan szankciókat, amely azonban a lakosságot nem sújtja, sőt javukra válik. A harmadik és legfontosabb pont, amit említenem kell, ez a szomszédos régióra vonatkozik. Szíriában politikai bénultság van. Nincs ok arra, hogy miért ne támogatnánk a régió országait abban, hogy megakadályozzák ennek a kockázatnak a kiterjedését. Stefan Füle vezetésével most egy feltérképezzük, hogy milyen forrásokat lehet mozgásít, mozgósítani a régió támogatására. Egy átfogó eszköztárat kell kidolgozni, hogy minden nemzetközi forrást, akár bilaterális donorok, akár nemzetközi szervezetek részéről bevonzunk az országba. A humanitárius segítségnyújtásra, a menekülteknek orvosi ellátás, élelmiszer, víz, lakhatás. Másodszor segítséget kell nyújtani azoknak az országoknak, amelyek befogadják a menekülteket. Ez elengedhetetlen hogy a hulladék elszállítástól a, a a víz ellátásig biztosítani tudják ezeket az alapvető szolgáltatásokat. Harmadszor a makrogazdasági stabilizáció. A GDP 3%-ába kerül menekültek ellátása, ez drámai helyzet. Összességében mindannyian többet tehetünk a szíriaiakért és a régiókért, és nekünk többet kell tennünk, ugyanis kivételes válság ez, és kivételes eszközökre van szükség, hogy ezekre válaszoljunk. Köszönöm szépen, Brock úr. Uh, Köszönöm szépen. Ez a devével való közös bizottsági ülés, és ezért eh, Zsöli asszonynak adom meg a szót. Thank you to Madame Köszönöm szépen eh, Georgieva asszonynak, hogy eljött hozzánk, és eh, megosztja velünk szíriai, vagy Szíriával kapcsolatos szörnyűséges tapasztalatait. Az Alek története, ahol az összes orvost megölték célirányosan, csak 36-ot hagytak meg 5000-ből. Nos, ez borzasztó. Attól is tartunk, hogy az Assad vegyi fegyvereket vett be a lakosság ellen. A biztonsági tanács hiányos támogatása óriási, szörnyű a kitelepített emberekkel együtt érzünk, és tudjuk, hogy sajnos ez a folyamat nem fog leállni. A Assad jövőbeni bukását követően még több menekült lesz. az aluiták és mind elmenekülnek majd az országról, és óriási nyomás nehezedik éppen ezért Jordániára, Görögországra, Libanonra, és minden területre a régióban a destabilizáció miatt. A humanitárius segély tehát kiemelten fontos. A világ legfontosabb humanitárius ereje vagyunk, és tulajdonképpen ezzel kompenzálhatjuk azt, amit politikai értelemben nem teszünk meg. Köszönöm, hogy mindezt elmondta, és remélem, hogy sikeresek leszünk majd mindannyian, és sikerül a tagállamokat, a tagállamoknak mindazt megadni, amit megtettek, amelyek alapján valóban léphetnek. Olyan mélyek a seb sebek, hogy Assad halálát követően sem állhatunk le a humanitárius segítséggel. Ez az egyik legfon- legdrámaibb helyzet ma a világon. És ön párhuzamosan konfrontálódik különböző emberi katasztrófákkal Szíriában, Máliban, és szinte csoda, hogy a humanitárius segéllyel az emberek egyáltalán élelemhez jutnak. A Deve Szakbizottság nevében is köszönetemet szeretném kifejezni mindazért, amit ezért a népért tesz. Köszönöm, Zsuli asszony. Azt javaslom, hogy mindenki két percet kapjon csak, mert pontosan 5.40-kor be kell, hogy zárjuk ezt a vitát, hiszen ünnepségre kerül ezt követően, és a parlamentemben a protokollnál semmi sem nagyobb hatalmú. Minutes even before you start a world fight. Gomez asszony előtt még megadom a szót két percre. Gomez asszony, de csak két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm önnek és eh, Görgei asszony, hogy eh, elmondott nekünk, eh, beszámolt nekünk mindenről. Én értem a dilemmáját, ami a mi dilemmánk is, különösen akkor, amikor azt mondhatja, hogy a humanitárius törvényeket, bocsánat, az emberi jogi törvényeket alapvetően megsérték. A humanitárius törvényeket és az emberi jogi törvényeket, ezt, hiszen a béke az emberi jogok, jogokat is a nyugat folyamatosan megsérti. A célirányos gyilkolási programok nem lehetnek kifogást, nem jelenthetnek kifogást a humanitárius jog megsértésére Szíriában. A kérdésem a következő. Hogyan értékeli a tanács jelenlegi döntését, hogy megszüntetik a szankciókat, kivéve a, a fegyverembargót? Tehát az olajtranzakciókat Szíriával folytatni lehet annak érdekében, hogy az ellenzéki erőket is lehessen támogatni. De a tagállamok mégiscsak bizonyos mértékig fegyvereket is szállítanak. Ez mely mértékben gyengíti a humanitárius programot, mely mértékben rontja a helyzetet? Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a, a biztos asszonynak is, hogy ilyen részletes beszámolót tartott. Nagyon jól is értem, hogy miért álmat, vannak álmatlan élszakái, hiszen ez egy humanitárius szempontból szörnyű helyzet eljön-e az a pont, amikor szükségesé válik, hogy egy olyan környezet, tehát lehessen kierőszakolni, ahol a humanitárius segét valóban lehet biztosítani. Tehát tényleg, tényleg arról van szó, hogy, hogy a vakcinák, az élelmiszer biztosítását kétoldalú, az országok kétoldalú tárgyalásaira fogjuk hagyni. A humanitárius segét lehet, nem lehet -e olyan környezetet teremteni, hogy igenis lehessen továbbra is humanitárius segét küldeni. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Köszönöm önnek azt, hogy eljött, és egyértelmű képet festett arról, hogy mi, mi történik Szíriában és a szomszédságában. Valóban riasztó. Szeretném a következőt megkérdezni öntől. Azok a tervek, azok, az az átfogó megközelítés, amelynek célja az lenne, hogy a szomszédos országokat is jobban támogass, támogassák, jelenleg kerül kialakításra. Tulajdonképpen ez az első kérdésem, hogy kialakítás folyamatában van-e. A másik pedig az, hogy Nemrég hallottuk, hogy a segély nem szükségszerűen jut el azokhoz, akiknek szánják. Ön is mondta, hogy megtámadják a szállítmányokat, a konvojokat például, talán segítséget nyújthatna az, hogyha a vörös félholdon keresztül lehetne Szíriában szállítani, vagy az ENSZ humanitárius segély útjain. Van még egy megjegyzésem. Riasztó azt látni, hogy hazámban, Hollandiában és más országokban is kérték, hogy finanszírozzák a lakosság, és finanszírozza a mentési akciókat, és mégis a lakosság reakciója erre nagyon gyenge volt. Ez sajnálatos tény. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb az a felelősség is, ami a mi vállunkat nyomja. Szágentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a Polgári Jogok Szakbizottsága februárban Jordániában járt egy delegációval, az UNHCR egyik képviselője, meglepetésemre, azt mondta, bár tanultam belőle, hogy ne beszéljünk, ne beszéljenek a Szíriát körülvevő országokra vonatkozó áttelepítésről, Európába való áttelepítésről, mert ezzel csak növelik azoknak a számát, akik Szíriából éppen Jordániába menekülnek. Cínikus volt ez a megjegyzés, de figyeltem rá. Mégis úgy gondolom, hogy hosszú távon meg kell majd vizsgálnunk az áttelepítést, a visszatelepítést, és akkor, amikor Assad legyőzésére jutunk végre, akkor a menekültek Szíriából menekülni fognak, és nem fogja Szíria visszafogadni őket, és a szomszédos országok sem fogják befogadni őket. Vajon ilyen körülmények között hogyan lehet majd megoldást találni? Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelynek igenis amelyet igenis végig kell gondolni, az Európai Unióban való elhelyezésüket is végig kell gondolni. Véleménye szerint van-e lehetőség arra, hogy biztonságos zónákat alakítsanak ki Szírián belül? Van erről jelentős vita? A, olyan kérdések vannak, amelyek azt is felvetik, hogy nem lehet olyan helyeket kialakítani, ahol még további áldozatot kellene hozni. A harmadik kérdésem az a következő. Vannak olyan menekültek, akik már Szíriából életük során másodszorra kell, hogy meneküljenek. A család 48-67-ben a családjuk menekült már, Jordániába nem léphetnek, Libanonba sem, és attól tartanak ezen a területen, hogy ezek az or- mert attól tartanak, hogy ezek az országok is destabilizálódnak. A palesztin problémát hogyan lehet akkor mindennek alapján megoldani? Köszönöm, önök úr, köszönöm szépen, biztos asszony. A frakcióm nagyra értékeli, hogy ön ellátogatott ide hozzánk. Fontosnak tartom az, hogy tűzszünetre szólítsa fel a résztvevő feleket. Az összes többoldalú diplomáciai kezdeményezést támogatjuk, és egy demokratikus alkotmányozó folyamat kezdetét várjuk Szíriában. Egy humanitárius katasztrófáról van szó, reméljük mi hamarabb véget vett valami ennek. Március 27-én azt a hírt kaptuk, hogy a Szulejmáncsár nevű táborban ö, tiltakoztak, hiszen hiszen ö, embertelen körülmények között laktak a tábor helyen a menekültek, ö, nem lehet tudni, hogy pontosan hány, de 400 és 700 közötti szír menekültet kellett Szíriába vissza toloncolni, ami ugye nem felel meg a nemzetközi menekültekről szóló jognak. El kell kerülni azt, hogy az emberek kétszeresen legyenek menekültek. A biztonsági kérdés nagyon fontos, illetve a nemzetközi, a nemzetközi közösségnek is mindenképpen figyelemmel és nyomon kell, kell kísérni, és nyomon kell követni a folyamatot. Köszönöm, Tenokul! Köszönöm szépen! Itt vagyok, biztos hogy ezen az oldalon Két kérdésem lenne a menekültekkel kapcsolatban. Az első a keresztények kérdése. A püspököt elrabolták, ugye? Egy zöld kolléga már említette, hogy itt is vannak kettős menekültek, vagy duplá menekültek. Ott vannak a mariniták, vagy örmény keresztény közösségek. Vannak olyanok, akik Irakból érkeztek menekültként. Az asszír keresztényekről van szó, akik Szíriába menekültek, most pedig kettős veszélyben vannak. Hogyan próbálnak velük foglalkozni, milyen intézkedéseket hoztak ezzel kapcsolatban? Jabal Musra területén a szélsőségesek nagyon durván bánnak velük, tömegesen lemészárolják őket, stb. stb. Az én frakcióm úgy véli, hogy a Hezbollah terrorista szervezet, erről mondjuk majd máskor kéne beszélni, de Hezbollahnak vannak fegyveres csoportjai, akik nem hagyják, hogy a menekültek Libanonba menjenek, vagy vannak, arra is van példa, hogy visszaküldik őket Libanon ból. Van erről adatuk? Kik ezek a menekültek? Csak keresztények? A bizottság mit tesz annak érdekében, hogy ezt a szörnyűséges viselkedést megszüntesse a Hezbollah részéről? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, στο Μάλι πολεμούμε τους τρομοκράτες και τις Máliban a terroristák ellen harcolunk. A fundamentalista szervezetek részei ellen. De mi történik Szíriában? Megvan-e ott az előfeltétele annak, sikerült-e létrehoznunk az előfeltételeit annak, hogy a lakosság ne csúszson az extremisták karjaiba. A görög ortodox püspököknek el kell menekülniük az országból. Most végre biztosítanunk kellene azt, hogy az elrablásokat, elrablásokat követően szabadon bocsássák őket. Ne feledjük el azt sem, hogy ebben a régióban valóban a keresztények ellen egyfajta tisztogatást indítottak el. Tudunk-e a régióban élő keresztények sorsáról valamit? Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos asszony, hogy ellátogatott ide, megköszönöm a munkálkodását is. Egy igazi humanitárius katasztrófával van dolgunk Szíriában és környékén. A kérdésem a pénzre, a finanszírozásra vonatkozik. Az EU már rendkívül sokat költött erre a válságra, erre a konfliktusra, de konkrét eredményeket még nem láttunk. Ön és Antonio Gutiérrez is azt mondta, hogy már nincs pénzünk erre. Mit le- mi lesz a jövő? Új donorokat keresünk? Mit fogunk tenni? Vannak olyan országok, amelyek hajlandóak pénzzel hozzájárulni ehhez? Az összes donor válaszolt az önök kérdésére, felhívására? Intézkedéseket kell hozni Libanonban és Jordániában, hogy elkerüljük a rasszista megnyilvánulásokat a menekültekkel szembe. Egyébként pedig egyetértek önnel, a, leges, a legfontosabb az, hogy a nemzetközi humanitárius jognak érvényt szerezzünk, hiszen azt láthatjuk most Szíriával kapcsolatban, hogy több évtizeddel visszafordítottuk a történelmet. Köszönöm. Ráta képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, ez a helyzet sokkoló. A humanitárius katasztrófáról beszéltek többen is. Ön humanitárius folyosóról beszélt. Hogyan lehet ezt megvalósítani, hogyan lehet ezt biztosítani, biztonságosá tenni? Más országok, Jordániáról beszéltünk, e, és e, itt is e, több százezren vannak menekültek, ezeknek a száma megháromszorozódott. Mikor lesz már végre fontosabb politikai döntés ezzel kapcsolatban? Ez egy humanitárius kérdés, ezek a, ezek a humanitárius segítségnyújtók, ez miért nem tudjuk ezeket, ők, őket támogatni? E, nők, férfiak, gyermekek halnak meg. E, ha pénzre van szükség, miért nem tud Európa e, segíteni? Úgy tűnik, hogy egyre több formális dolgot ígérgetnek, de nincs, de, de, de nem nyúl senki a, a valódi megoldásokhoz. Grace asszony, köszönöm szépen. Nagyra értékelem az a humanitárius segítségnyújtást, amelyet Európa, az Európai Unió nyújt Szíriának. Zsorgyeva asszony munkáját köszönöm ebben, ezen a területen. Mindezonáltal azt gondolom, hogy a válság megoldását szerintem nem lehet csak humanitárius úton megoldani, politikai megoldást kell találni. Ön rámutatott a helyzet romlására a humanitárius szinten, Szíria szomszédos országaiban is, különös tekintettel a belföldi menekültekre, illetve a menekültekre. Ezekben a konfliktusokban általában a nők helyzete különösen nehéz. A következő lenne a kérdésem, vannak-e valami, vannak-e külön ö, törekvések, és melyek ezek, amelyek a nők helyzetének a javítását célozzák? Köszönöm. You're Most az egyszer megbocsátok. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Köszönöm, hogy ilyen elkötelezett. A szavai alapján átérezzük a helyzetet. Én jártam Le- Libanonban, és hát nehezen alszom azóta. Ez a kis ország gyakorlatilag egy millió szírnek ad ma otthont. Mi bármire hajlandóak vagyunk, bármit támogatunk, hogy elősegítsük azt, hogy az EU-s finanszírozás eljusson a megfelelő helyre, és a műrekültekre is természetesen gondolni kell. Azt hiszem, hogy egy kicsit hangnemet kell változtatni, hiszen ne csak a militarista dzsihadistákról beszéljünk, hanem azon ember tömegekről, akik, akik nem tudják, hogy melyik, oldal fel, melyik oldalhoz csap, csapódjanak. Mindenképpen beszélni kell arról, hogy pontosan mire költjük a pénzt, mennyit költünk, hogyan koordinál a bizottság a tagállamokkal, hogy az átveréseket, a kettős munkát elkerüljék. Az arab és öbölbeli országok ígéretei nagyon fontosak, nélkülük nem tudjuk elvégezni ezt a munkát. Az ENSZ biztonsági tanácsa szempontjából milyen elvárásai, reményei vannak, hogyan tudunk mi ebben segíteni, mennyire valószínű az, hogy a ENSZ biztonsági tanácsa mandátumot adjon a segélyre vonatkozóan. Hogyan lehet, mit lehet az ensz kapcsolatban még tenni? Említette, hogy a rendőrségen és a helyi közösségeken keresztül lehet elérni eredményt, de a stabilitást és a békét vajon a nemzetközi erők jelenléte segíti, reméljük, hogy erre nem lesz szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hálás vagyok ezért a sok értékes kérdésért. Azt hiszem, a kérdések mélysége mutatja, hogy mennyire komoly a probléma. Először is reagálnék arra, amit Zsali asszony mondott a kezdetekben. Szimultán tragédiákról van szó, párhuzamos tragédiákról. A humanitárius szolgálatban és máshol is láthatjuk, azt látjuk, hogy ez egy, ez egy erkölcstelen dilemma, tehetünk többet Szíriában, de akkor annak valakire káros hatása lesz máshol. A közép-afrikai köztársaságról ö, már régóta nem beszélünk, több mint egy évtizede. Nemrég találkoztam az elnökkel, ott is számítanának ránk. Ezzel csupán azt akarom mondani, hogy odafigyelünk erre, ezekre a párhuzamos dilemmákra, párhuzamos tragédiákra. Próbáljuk a maximumot megtenni próbálunk az Európai Uniós partnereinkkel maximálisan koordinálni. Partnereinkkel is. Gomes asszony két nagyon kritikus hangvételű kérdést tett fel. A szankciók finomítása segíte? Ez attól függ, hogy mennyire vagyunk eltökéltek, nem véletlen, hogy úgy döntöttünk, hogy nem az ellenzéket akarjuk támogatni, hanem a szíreket, akik olyan területeken élnek, amelyet az ellenzék ellenőriz, vagy konfliktusos zónákban. A szankciókkal foglalkozó szakbizottságnak az összes lehetséges információval rendelkezni kell, ha nagyon fontosnak tartom tehát azt, hogyha felszabadul a pénz, akkor az megfelelő célra fordítódjon. Én mindig is azt ígértem, hogy a saját inputunkat, a saját tudásunkat felajánljuk azért, hogy ez a pénz megfelelően kerüljön felhasználásra. És valóban több pénzre, jobb finanszírozásra van szükség, hiszen drámai helyzetről van szó. Például nincs műtrágyája a szír gazdáknak, így nem lesz termés. Nincsenek megfelelő vegyszerek arra, hogy az ivóvizet tisztítsák. Jelenleg nincsenek helyben gyártott gyógyszerek. Korábban 90% volt a helyben gyártott gyógyszerek aránya. Ezek a problémák, és örülök annak, hogy utalt erre a kérdésre. Nézzük a fegyvereket. Eddig, tehát mostanáig, eddig a pillanatig, bármikor változhat a helyzet, mostanáig az volt az egyetlen az volt az egyetlen eltérítő mozzanat, hogy Törökországból Patriot rakétákat használtunk, vetettünk be. Ennek volt eredendő hatása. Egyébként pedig több fegyver használata sosem jelentette azt, hogy csökkent volna az erőszak, avagy ahhoz, hogy a konfliktusban résztvevő felek leüljenek egymáshoz a tárgyalóasztalhoz. Sőt, sokkal inkább azt eredményezte a fegyverek bevetése, hogy több ember halt meg, több ember menekült el. Mi a humanitárius segélyekkel foglalkozunk, humanitárius kérdésekkel. Azt kéne elérni, hogy a padhelyzet, ez a politikai padhelyzet megszűnjön. Akik azt mondták, hogy politikai megoldás oldhatja csak meg a szírek életét, a szírek tragédiáját, azokkal egyetértek, igazuk van. bármilyen szenvedésekkel is jár ez, ezt a fajta megoldást kell támogatnunk. Sok tagállam említette azt a tanácsban, hogy a politikai megoldás felé kell elmozdulnunk. Picsel úr is feltett egy kérdést. Szírián belül létrehozhatunk-e egy olyan területet, vagy folyosót, puffer, vagy biztonságos, biztonsági zónákat, ahol segélyeket lehet osztani. Vagy például humanitárius folyosókat létre lehet-e hozni. A török határ mentén a harcvonalak és a török határ között össze vannak zsúfolva, zsúfolva az emberek. Itt nem annyira erőszakosak a körülmények, de ez biztos, hogy nem a előre mutató út. Ezeket a övezeteket próbáljuk védeni, de a múltbéli tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy nem ez a jó megoldás. Miért? Azért, mert mindenképpen védeni kell ezeket a, ezeket a zónákat, jelenleg nincs erre megfelelő kapacitásunk, tehát nincsenek ott embereink. És ugye mindennek van következménye. A jövőbeli országban enklávé lesz ez, a, ez az övezet, tehát alapvetően nem a békét, hanem a konfliktust tüzelik, vagy folytatják. Később ezeken a zónákban pihennek meg, vagy folytatják kiképzésüket a fegyveresek. Jelenleg nincsenek békefenntartó kapacitásaink ott. Nem véljük úgy, hogy ez jó megoldás lenne Szíria számára. És őszintén azt mondom, hogy egyetlen lehetséges megoldás sem söprök félre, de tudnunk kell, hogy a, meg, hogy a megoldás milyen eredménye jár. Hogyha békefenntartókra van, van szó, akkor azt mondom, hogy jelenleg nem látom, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Nézzük a folyosó kérdést, nézzük csak meg a térképet. Szíria hatalmas ország. Hon, mettől meddig tartanának a folyosók? Hogy fogjuk ezt megvédeni, ezt a folyosót? Ezt a lehetőséget sem vetem el eleve, de szerintem ez nem egy életképes megoldás. Négy asszony föltett egy kérdést arról, hogy hogyan lehetne mindenkit megszólítanunk. Próbálunk segíteni. Jobb időkben, jó esetben két és fél millió ember tudunk elérni azon hat és fél millióból, akinek szüksége van a segítségünkre. Elképzelhető, hogy valahol van átjárás, de holnap már nem lesz ott. Ami az átfogó programot illeti, ami a szomszédos, a szomszédos országokkal tekintve nem csupán humanitárius segítségre van szükség, hanem azon túl sok másra is. Brok úr említette 3 ot Jelenleg változik a hangulat a befogadó országokban. Tehát a szomszédos országokban is az összes lehetséges eszközt mobilizálnunk kell, illetve más pénzügyi forrásokra is szükség van. Kérdés az, hogy kire számíthatunk még, és hogyan próbáljuk őket presszionálni. A tímem, és a magam nevében beszélek, nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy azon ígéreteket bevasaljuk, amelyeket már megtettek, amelyek elhangzottak. Rengeteg helyre eljárok, ahol számon kérem az ígéreteket, például tegnap a tegnap a külügyi tanácsban is elmondtam ezt, itt van egy szép kis táblázat, az utolsó oldal arról szól, hogy az EU-ban ki mennyit ajánlott fel. Szép táblázat. Ez nagyon pozitív megerősítés. Tegnap felsoroltam azt az öt országot, amely, amelyek több mint 10 millió euróval járultak ehhez hozzá, ajánlottak fel, és aztán rögtön mások is emelték a kezüket, mi is ígérünk, mi is adunk pénzt. Tehát, ha valaki 300 milliót ajánlott fel, akkor azt szeretnénk is látni. Jó lenne, hogyha ezt fel is ajánlana, hogyha meg is valósulna. De jobb, hogyha valaki keveset ajánl, és azt aztán ki is fizeti, mint hogyha nagyot mond, és aztán végül nem ad semmilyen adományt. Jó lenne, hogyha az ENSZ is proaktívabb lenne ezen a területen, tehát mondja el azoknak a nevét, akik felajánlottak egy összeget, de aztán nem fizettek, hiszen a válság nagyon nagy dimenziókat ölt. Aztán a bizottság 200 millió eurót költött már erre, milyen eredménye? Segítünk embereknek védelmet, egészségügyi szolgáltatásokat, élelmiszert juttatunk el hozzájuk, életmentő a mi segédünk, segélyünk. Szíriába kerül annak a 200 milliónak a fele, a másik fele pedig a szomszédos országokban. Gutierrez úr el fogja mondani, hogy mi vagyok a legmegbízható meg, partner, Kuzen asszony is így gondolkodik a World Food programból, stb. stb. Most már tényleg arról van szó, hogy életeket kell mondani, életeket kell menteni. Az is annak, az 100 milliónak is nagyon fontos a sorsa, ami Szíriába érkezik, ezt is fele-fele, hanem már megosztjuk a konfliktusban résztvevő két fél között. És próbáljuk azt elérni, hogy amikor megnyílik éppen a török határ, akkor eljusson a segély Szíriába. Bármit is teszünk, egyre nagyobb a rés. És visszatérünk oda, amit már említettek, a válság megoldása politikai megoldás. A humanitárius dolgozók életüket teszik kockára. Nem szabad nekik azt mondani, hogy hát itt van ez a válság, hozzá ki belőle azt, amit lehet. Ez nem fair. A megbékélés, illetve a vissza, a visszafordít, visszatoloncolás kérdése. Szargentini asszony tett fel egy kérdés. Van egy program, 50 ezer szír részesül átmeneti védelemben. Voltak olyan esetek, amikor is a túlságosan hamar visszatelepülő menekültek újabb problémákat generáltak. Mi a márban volt ez? 160 ezer menekültből 60 ezer települt vissza. és akkor még nem volt érett erre a helyzet. Sokan elmentek. Mind visszatértek. Egy húzó hatásra várunk, amely segíteni a munkánkat. Értem, értem, gyorsabban kell beszélnem. Tehát a kollektív tervezésben még azért van mit tanulnunk. 500 ezeren vannak, Szíriában menekültek, 400 ezernek segítségre van szükség. Libanonba is sokan érkeztek, 400-500 ezeren, szörnyűséges körülmények között élnek, támogatjuk őket, segítünk nekik. Nézzük a keresztényeket. Nem csak a keresztény kisebbségek vannak veszélyben, hanem az összes kisebbség, az összes vallási, az összes vallás, ami a püspökök kérdését illeti, rájuk is vonatkozik az, hogy azokra figyeljük, akik leginkább veszélyben vannak, a nőkre, az idősekre, a gyerekekre és a kisebbségekre gondolok. Szívesen visszajövök máskor is egyébként tájékoztatásul, tájékoztatásul elmondanék még sok más dolgot. Azt hiszem, a kontingencia kérdésekre például ma nem térhetek ki. Ausztria egyébként nagyon jó kezdeményezéssel élt, a vallások közötti párbeszéd területén. A kérdés az, hogy hogyan lehet a legnagyobb veszélynek kitetteket segíteni. A nők helyzete. Vezető pozíciónk van az úgynevezett gender, marker, gender marking kérdésben meg, megpróbáljuk azonosítani azon nőket, akik leginkább veszélyben vannak, tömeges, megerő, tömeges megerőszakolásokról tudunk, ezért célkitűzésünk, hogy ezt megszüntessük, az ENSZ menekültügyi szervezetével együttműködünk. Súlyos bodik a helyzet a menekültek számának növekedésével az mandátuma, mindez hogyan változtatná meg a helyzetet, vagy mennyi ennek az esélye. Szerintem most például nagyobb a valószínűség egy ilyen mandátumnak, mint korábban, mert mindenki most döbben rá, hogy milyen méreteket ölt ez a válság. De hogyha nyomást gyakorolnánk, akkor köddé válna ez az egész. A kérdés csak az, hogy hány európai vesztette az életét, azért, hogy a nemzetközi menekültügyi és egyéb jog megvalósuljon itt Európában. És valaha megszűnnek -e ezek a törvények? Nem. Köszönöm. And Sie sehen an dem Beifall. Látják a taps, tapsból, és biztos asszony, ami persze biztosok bemutatását követően nem mindig tör ki, nem gyakran, tehát láthatja ebből is, hogy milyen óriási támogatottsága van. Ez tulajdonképpen felbátorít engem arra, hogy javasoljam, hogy Geoli kollégával a devéből és eh, Hamasú kollégától a költségvetésitől egy közös levelet írjunk a tanácsnak és a bizottságnak a szíriai menekültek erőteljesebb anyagi támogatásának kérésével. Hogyha bólogatnak, akkor ezt a kezdeményezést valóban továbbvinném. Köszönöm szépen. Ladies and gentlemen, may we... Hölgyeim és uraim, kérem, hogy foglaljanak helyet. Schulz úr, elnök úr rövidesen érkezik.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 Die internationale? Frau Schulz. But we have not done the Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és kérem, hogy velem együtt üdvözöljék a Szaharov díj díjazottjait. 2005-ös Szaharov díjról van szó, Dámeszte Blanco, nők fehérben. Ich bin stolz darauf, dass wir in einer gemeinsamen Sitzung des nagyon örülök annak, és büszke vagyok rá, hogy a Külügyi Bizottság és az Emberjogi Albizottság eh, együtt az Európai Parlament elnökével, Martin Schulzal egy együttes ülést tart. Sok szeretettel köszöntöm az elnök urat is, és ő együtt eh, Önöket üdvözölhetjük, eh, tisztelt Hölgyeim! Nagyon sokáig tartott, míg végre átvehetik ezt a díjat, azt gondolom, hogy mégis ez nem homályosítja el azt, hogy egyértelműen kiáll az Európai Parlament az emberi jogokért, és ez azt is mutatja, hogy bátorságról tettek tanúbizonyságot a diktatúra elleni ellenállásban. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak velünk, és kolléganőmmel együtt, Zsoli asszonyal köszöntöm Önöket. Most együtt meg fogunk nézni egy videófilmet 2005-ből az díjátadásról, amikor még önök sajnos nem lehettek jelen. Sigan caminando. Sigan caminando. Pero no siguen. Puedan atender la gente.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 no se encuentran hoy, desgraciadamente, con nosotros. Nosotras no recogeremos el premio hoy. Das Wort hat der Präsident des Europäischen az Európai Parlament elnökének adom meg a szót. Kedves kollégák, kolléganők, igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy öröm, hogy tisztelt vendégeinket Kubából az Európai Parlamentben köszönthetünk. A Dámez de Banco a 2005-ös Szarov díj díjazottjai és hölgyeim, azt hiszem mindannyiunk, az összes jelenlevő és az összes nem jelenlévő kollégám nevében szívből üdvözölhetjük Önöket. Rendkívüli nap, hogy ma itt vannak, és osztjuk érzéseinket. Higgyék el, hogy a képviselők számára is megrázó ez a pillanat. Der Sacharov-Preis 2005 a 2005-ös Szaharov díjat Auva Ibrahimnak és a riporterek határ nélkül szervezetnek adományozták. Ők is itt vannak a mai rendezvényükön, és ezt nagyon szépnek tartom. Örülök annak, hogy ők is itt vannak. A 2005-ös év díjazottjait ők is szívből üdvözlik. Annak oka, hogy itt vannak újra az, hogy a 2005-ös díjátadást az önök távollétében kellett megtartanunk. A parlament azonban méltatja azt a törhetetlen békés részvételt, amelyet és elkötelezettséget, amelyek e hölgyek Kubában a demokratikus alapértékek és elvek érdekében folytatnak. A, a hölgyek fehérben azért kerültek kiválasztásra, mert ők maguk is a fehér színt a béke szimbólumának tekintik. Az, hogy akkor nem engedték meg a spanyol, a, a, bocsánat, a kubai hatóságok, hogy Európába utazzanak a díj átvételére, alapvető emberi jogot sértettek. Az á, meggyökerezett alapvető jog az, az emberi jogok körében, hogy egy országból és egy országba szabadon utazhassanak. Bátor, kitartó nőkként, és ezt önöknek, négy hölgynek, és önnek, asszonyom, mondom, tehát önök is, mint bátor, kitartó asszonyok, megszokták a hosszú utakat. A Kubából Brüsszelbe tartó út valóban tényszerűen hét évnél is tovább tartott. Nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetem Önöket. Ez a hét év, egyet, ezt a hét évet annak is tekinthetjük, hogy a világon egyetlen egy demokráciát sem lehet fenntartani. Ezért jó, hogy el tudtak jönni, és eljöttek ma hozzánk. Tudom, hogy nagyon nehéz önöknek, és amit mondok, most az bizonyára a legnehezebb. Az alapítója és egykori vezetője a Hölgyek Fehérben csoportban Lana Ines Polanto Lido 2011-ben elhalálozott. Ő tehát ezt az utat már nem tehette meg. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy ön, Lara ugyan testileg nem, de szellemében itt van velünk. És úgy gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy felejthetetlen. Kedves Berta, tíz évvel ezelőtt, akkor, amikor az ön férje, Amikor tíz évvel ezelőtt Berta, Ahel Moya és Laura férje, Hector Matiras Guterres a fekete tavasz idején letartóztatásra került, önök ketten úgy határoztak, hogy békésen fognak tiltakozni az önkényes letartóztatás ellen. Spontán módon nagyon sok feleség, anya és leánygyermek aktivistaként csatlakozott. Azon a vasárnapon önök Havana utcáin tüntettek, és követelték, hogy minden politikai fogvatartottat eresszenek, bocsássanak szabadon, és ezt a mai napig teszik. Békés tüntetésük azóta a kubai ellenállás, a kubai kormány ellen való ellenállás szimbóluma, a kubaiak méltóságért és szabadságért való harcának szimbóluma ezrek ismeretlenek és ismeretlenek Kubán belül és országok határán kívül támogatják önöket. Két nevet szeretnék kiemelő Várdó Pályá és Geármo Faias, akik szintén Zaharov díjazottak, 2010-es díjazottak. Pályáka egy évvel ezelőtt autóbalesetben meghalt, de gondolatai tovább élnek közöttünk. Úgy, ahogy önök, ő is, és a rávaló emlékezés is erősíti a kubai, generá- a kubai generációkat a jövőben is, hogy ne adják fel harcukat. Kedves kollégák, tisztelt vendégek! Az Európai Parlament tudomásul veszi azt, hogy Raúl Castro több reformat indított el, a gazdaság liberalizálását, a magánszektor erősítését, és a piac nyitását tűzte ki ezekkel célul. De ilyen reformok ellenére, és remélhetőleg ilyen reformok keretében végbe ment változások, javítások, az ország mégis egyetlen latinamerikai ország marad, amely továbbra is elnyom mindenfajta politikai ellenzéket. A gazdasági reformok megtörténhetnek, de ezek nem mennek kéz a kézben a politikai reformokkal. Éppen ezért a következő számokra szeretnék, tagadhatatlan számokra ö, utalni. 2002-ben a Kumai Emberi Jogi Bizottság a Nemzeti Kibékélesre felszólítva összesen 6602 esetet sorolt fel, amelyek azonnali önkényes letartóztatást jelentettek. 2013-ban eddig több mint 1200 ilyen letartóztatásra került sor, már a tavalyi adat is több volt, mint a tavaly előtti is. Személyes álláspontom mondom, de úgy gondolom, hogy az Európai Parlament döntő többsége osztja véleményemet ami egyértelmű. Amennyiben a kubai vezetés erősnek tartja magát, és amennyiben úgy véli, hogy politikailag legitimált, és politikailag legitim módon tud így fellépni, ha úgy véli a kormány, hogy a nép teljes támogatását érzi, érzi és élvezi, hogyha tényleg azt abban hisz, amit mond, mégpedig eh, abban, hogy Kuba egésze a vezetés mögött áll, akkor nyilvánvalóan nem kell, e, nincs szüksége ilyen számokra, nincsen elnyomásra szüksége, nem kell elnyomni az ellenzéket, és nem kell önkényes e, letartóztatást alkalmaznia. Hogyha valóban demokratikus e, reformokat vezetnek be, és demokratikus rendszert akarnak kialakítani, akkor az azt jelenti, hogy elég erősnek érzik magukat, nem tart a konzekvenciától, nem tart attól, hogy a nép ellenük fordul. Az csak az teszi ezt, aki fél a néptől, aki a vízomban fél a néptől, az joggal teszi ezt, és hosszú távon soha nem nyerhet, mert egy nép nem hagyja, hogy tartósan elmondják. A szellemi szabadságra való jog, a vélemény szabadságra való jog, a mozgás szabadságra való jog az emberek alapvető jogai bárhol a világon egyetlen egy polgár sem akadályozhatja meg az állampolgárokat, hogy harcoljanak ezekért a jogokért és hogy a végén győzzenek. Az Európai Parlament az Európai Unió parlamentjeként rendelkezik a, az Európa Latin-amerikai parlamenti közgyűlés, az Eurolat parlamenti közgyűlés révén és a Palatino révén a kubai parlamenti közgyűléshez. Ugyanakkor azonban aktív párbeszéddel is vagyunk az ellenzékkel és ez az ellenzék, ennek az ellenzéknek az erősítése szimbolikus formában ma lehetségesé vált azzal, hogy önöket tiszteljük. Rendkívül nehéz körülmények között mégis bátran hangot adtak gondolataiknak. Minden kubai számára azt, jel, azt szimbolizálják, hogy elnyomás nélkül minden kubai felszólalhat. Remélem, hogy ezek az alapvető jogok minden kubai számára a közeljövőben már garantálhatók lesznek. Szilárd meggyőződésem, hölgyeim és uraim, hogy ez a nap eljön. Igen, tisztelt hölgyeim, fehérben. A szabadsághoz vezető úton, az önök országában a demokráciához vezető úton önök nagyon hosszú utat választottak, ma Brüsszel bevezetett ez az út, de az utat önökkel együtt szeretnénk végigjárni, és nagy öröm számít, számomra az, hogy némi késlekedéssel, de mégis tényszerűen átadhatom önöknek a 2005-es évi Szaharov díjat.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 Un saludo para el presidente del Parlamento. Üdvözlöm az Európai Parlament elnökét, üdvözlöm a képviselőket és minden jelenlévőt. Nem is tudom kifejezni azt, amit érzek. Szeretnék egy, perces, egy perc csendet kérni. Laura Poyan Toledo emlékének adózzunk egy perces néma felellással. Szer- de mások emlékének is adózni kell, akik Szaharov díjat kaptok, és akik nem élhették meg ezt a napot. A demokrácia és a szabadság nevében egy perc csöndet szeretnék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Nők Fehérben mozgalom nevében vagyok ma itt, és szeretném, hogyha Laura Inés Poya, szerettem volna, hogyha Laura Inés Poyán kaphatta volna ezt a díjat. Ő az, aki a mozgató rugója volt ennek az egész mozgalomnak. A Nők Fehérben nevében Maria Laura a lánya itt van a körünkben. Buenas tardes a todos los presentes. Jó napot kívánok minden jelenlévőnek! nagy megtiszteltetés számomra, számunkra, hogy itt lehetünk. És átvehetjük ezt a díjat, amelyet Andrei Szaharovról neveztek el. Andrei Szaharov nagyon jól példázza a mi békés harcunkat. Ezt a díjat az összes olyan nő nevében vesszük át, akik részesei a nők fehérben mozgalomnak. Hogyha nem lettünk volna Eh, ezek a nők nem áldozták volna, volna fel idejüket, energiájukat, akkor nem érhettünk volna el ide. Szeretnénk megköszönni támogatásukat, és szeretnénk elmesélni azt, hogy mi is tettünk. Nők vagyunk, anyák, testvérek, lányok, olyan kubai családokból érkeztünk, ahol egy férfit elragadtak. Kubában a férjeink, testvéreink szerettek volna szabadon élni, de ezt nem, lehet, nem tehették meg. Az országunk jövőjéért harcolunk, egy jobb jövőért, egy jobb jövőért, és szeretnénk ezt megvalósulni, látni. Laura Poján, az édesanyám, az alapító mártír azt mondta, hogy sokan vagyunk, békésen tüntetünk, és szeretnénk, hogyha az emberi jogokat tiszteletben tartanák, hogyha megvalósulna az igazság, és örökre megtartjuk testvériségünket. Megtámadtak minket, sokszor el is hagytak minket. Méltóságunk sokkal nagyobb, mint az az utálat, amivel megpróbálnak minket elnyomni. Az áldozatok mellett állunk ki, és magunkat nem tekintjük áldozatnak, hiszen Mahatma Gandhi, aki szintén az igazság erejéről beszélt, ugyanígy gondolkodott erről, hogy az igazság ereje sokkal nagyobb, mint bármi más. Fehér egyenruhánk a tisztaság, a béke és az igazság szimbóluma. Egyre több tagunk van, így egyre erősebb, erősebbek is vagyunk. Nem erőszakos har a harcunk, és meg vagyunk arról, vagy, arról győződve, hogy győzni fogunk. Még nagyon sokat kell tenni azért, hogy elérjük célkitűzésünket. Célkitűzésünk pedig az, hogy Kuba a demokrácia és a tolerancia országa legyen, ugyanúgy, ahogy Európában is megvalósult, megvalósult ez a két érték. Ezért nagyon fontos az, hogy ma eljöhettünk ide. Ma azoknak a férfiaknak és a nőknek a hangját hoztuk el ide, akik bármilyen színűek is, bármilyen politikai nézetük is van, továbbra is be vannak börtönözve erőszakos módon Kubában azért, mert máshogy gondolkodnak és máshogy cselekszenek, mint ahogy azt a kormány elvárja. Ennek a népnek ez a láthatatlan része. Megköszönjük a szolidaritást, és, megé- és mindent megteszünk azért, hogy az önfeláldozás ne legyen hiába való. Olyan korban élünk, amikor nagyon fontos Kuba számára Európa szolidaritása. A sorsunk ettől. Bízunk önökben, és számolunk önökkel. Köszönjük! Köszönjük a segítségüket Laura Poyán Nekünk szenteljük ezt a, ezt a díjat, szabadságot a kubai népnek. Köszönöm mindenkinek. Signora Soler, Signora Polan, herzlichen Dank für Ihre Darlegung. Soler úr, ez asszony, szívből köszönjük szavait, és azt javaslom, hogy először a Fejlesztési Bizottság elnök asszonyának, Zsoli asszonynak adja meg a szót. Merci, cher collègue Brock. Cher... Köszönöm szépen, Brock eh, elnök úr. Pertet, eh, viszont Csantelesz asszony, Belkész asszony, és Laura Maria Labrada Polán lányát is sok szeretettel köszöntöm, illetve Blanca Reyes Castagnont, és Elenára Linkánt, aki őt támogatja. A Fejlesztési Bizottság elnökeként nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen megható szavak után én is szólhatok. Azt gondolom, hogy a 2005-ben hozott döntés, amelyet a kollégáim hoztak, eh, hogy tehát a nők fehérben szervezet kapja meg a Szaharov díjat, kiváló választás volt. Önök egyértelműen megtestesítik a szabadság és a szólásszabadság szellemét, és az önök vasárnapról vasárnapra megvalósuló békés tüntetése a kubai nép támogatása is azt mutatja, hogy önök a jövő és a remény megtestesítői. A kubai nép nagy elnyomásban él már több mint 60 éve. Önök a Kuba reményei. És az olyan nőknek, mint önök, és az ön, önök szeretteinek, férjeiknek, édesapjuknak, fiúknak köszönhetjük azt, hogy hihetünk Kuba jövőjében, és önök testesítik meg a szabadságot és a demokráciát, amely remélem, hogy önöknek is sorsa lesz. Köszönöm szépen a békés ellenállásukat, gratulálok a díjhoz, és nagyon örülünk, hogy ennyi idő után ellátogattak hozzánk, és el tudtak jönni és átvenni a díjat. Herr Chip, Sie haben das Wort für den Unterausschuss Menschenrechte. Gribónak adom meg a szót. To wzruszająca okoliczność. Köszönöm, alelnök úr. Megható pillanatokat éltünk át. Hiszen önök, hölgyek fehérben, ma nyolc év múltán kaptak lehetőséget arra, hogy átvegyék ezt a díjat. Azt a díjat, amelyet megérdemeltek és kiérdemeltek. Az Európai Parlament képviselői döntöttek így elsősorban a spanyol kollégák, akik kezdeményezték ezt, de nagyon sok kollega közép-kelet-európából is, én magam Lengyelországból jöttem, szintén támogattuk ezeket a, ezt a jelölést. Kötelezettségnek éreztük ezt. A, az Emberi Jogi Albizottság nevében köszönetemet szeretném kifejezni mindazért, amit tettek. Az emberi méltóság mindig is középpontban állt. A fehér és a nyugalom, mint szimbólum, lehetővé tette azt, hogy áthidaljuk azt, amit rezsimnek nevezünk. Önök ma nagy elégtétellel vehetik át ezt a díjat, és elmondhatják, hogy a kubaiak, férfiak és nők méltóságát bizonyították ebben a formában. még egy ilyen örömteli alkalommal is tudatosítani kell magunkban azt, hogy vannak olyan Szaharov díjazottak, akik nem tudják átvenni, nem tudták átvenni a nekik megítélt díjat. Hujá úr még nem vehette át. Guillermo Farina sem Kubából nem vehette át díját. Ő is emberi jogi harcos volt, hasonlóan, mint az a szír emberi jogi harcos, Ali Fezzát, aki szintén vár még a díjára. Tíz évvel a fekete tavasz után bebizonyosodott, hogy az önök harcának pozitív eredménye lehet. Eljöhettek és átvehetik a díjat, úgy, ahogy önök mondták. Az út nagyon hosszú volt, és még sokáig fog tartani. De ennek ellenére meg vagyok győződve arról, hogy azok a díjazottak, akik még nem tudták átvenni díjukat, mint Guillermo Farinas, vagy a szír díjazott, egy nap ide jöhetnek, és ők is átvehetik a Szaharov díjat. Mindent megteszünk azért, hogy önökhöz hasonlóan őket is üdvözölhessük. Köszönöm. Nun kommt, uh... A következő Boszkort asszony két percben szólal fel. Thank you very much, dear chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves nők fehérben, kedves kollégák, itt vannak önök végre. Nyolc hosszú évbe került, de most végre megérkeztek. A közép-amerikai országokért való kapcsolatok delegációjának vezetőjeként nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök annak, hogy végre ellátogathatnak az Európai Parlamentbe, és átvehetik a Szaharov díjat, amelyet 2005-ben ítélt Önöknek a parlament. Az önök bátor és békés fellépése a szabadságért, a demokráciáért és az emberi jogokért Kubában példaértékű évről évre, hétről hétre minden vasárnap végigjárták Havanna utcáit, és a politikai bebörtönzöttek szabadon bocsátásáért tüntettek. Ma itt az Európai Parlament folyosóit járják be, és mi önöket kísérjük. Kuba földrajzilag sziget, de ami a globális értékeket illeti nem lehet sziget. Nagyra értékeljük a, a pozitív lépéseket a kormány részéről, például a viza, vízummentes utazást, amely megnyitja a világot Kuba előtt. Most párbeszéd kezdődik az Európai Unió és Kuba között bilaterális egyezményről. Remélem, hogy a pozitív lépéseket a jövőben További lépések követik majd, és végül elérkezik a valódi demokrácia Kubába. A támogatásunkra számíthatnak, és az én delegációm támogatására különösen köszönöm. Köszönöm szépen. Koordinátorok következnek. Salafranca úr először a néppárt nevében. Gracias, eh, señor presidente. Como nos recordaba... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy az Európai Parlament elnök említette, 2005-ben nagyon komoly letartóztatási hullám volt, nagyon sok emberi jogi aktivistát, vagy békés, másként gondolkodót, független újságírót letartóztattak, például Raúl Ribeirot, 20 évre tartóztatták le Omar Rodriguez fotográfus, 20-25 évre zárták börtönbe ezeket az, ezeket az embereket. A nők fehérben mozgalom kitűnően megfelel annak a kritériumnak, amit Andrei Szaharov is vallott, hogy hangot kell adni azoknak, akiknek nincs hangja. Az életben nincsenek példák, olyan emberek vannak, akik példát mutatnak. Ezeket a nőket bántalmazták, sértegették, de a méltóságukat senki sem tudta elvenni. Szeretteik szabadságáért kiálltak, illetve a kubaiakért is. Nyolc év elteltével a parlament ismételten elismeri ezeket a rendkívül bátor személyeket, akik védték a szabadságot, illetve a méltóságot Laura Polyán emlékének adóztunk, és nagy megredüléssel hallottuk lánya szavait. Az Osvaldo pályát, ismét, pályát említette már az elnök úr. Osvaldo pálya azt mondta, hogy nincs gyűlölet a szívében, de az elnyomóinak azt mondta, azt üzeni, hogy örökre nem fogják tudni őt elnyomni. Azt szeretném mondani ön, önöknek, asszonyaim, hogy nincsenek egyedül a szabadság, illetve a méltóság melletti harcban. Köszönöm. Frau Gomez für Köszönöm szépen. Gomez asszony következik a szocialisták és demokraták nevében. Kedves barátnőim, nők fehérben, nagy öröm számomra, hogy végre itt körünkben, körünkben üdvözölhetünk titeket, nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy átadhatjuk ezt a díjat. Önök a szabadságért, illetve a kubaiak jogaiért harcolnak. A frakcióm, a szocialisták azon frakciók közé tartoz, tartozik, akik évről évre a kubai embargót ismételten fölvetjük, illetve megkérdejelezzük, hiszen úgy látjuk, hogy a kubai rezsim ezzel ezt, e, ezt fegyverként használta fel a kubai nép ellen, és egyáltalán nem a szabadság ö, melletti voksnak használták. A végül az Amerikai Egyesült Államok is megértette ezt. Bizonyos, bizonyos változásokat láthatunk, ezek jó irányba haladnak, és nagyon-nagyon jónak tartom azt, hogy önök folyamatosan és álhatatosan kiállnak a szabadság mellett, nagy meggyőződése. Mi, én nem vagyok egyedül azok között itt a parlamentben, akik éltek már diktatúrában, és nagyra értékeljük ezt a szabadság melletti harcot, a szabadságért folytatott harcot. Önökkel mi, szocialisták együtt fogunk működni azért, hogy véget vethessünk a diktatúrának, hogy a kubaiak élvezhessék az összes szabadságjogukat. A kubaiak készen állnak a szabadságra, a demokrácia, mint bármilyen más nép. Megköszönöm az önök harcát, és a szabad Kubában majd ismételten megünnepeljük önöket. Frau Neitz für die liberale Fraktion. Nils asszony a liberálisok nevében. Blanco, Mr. President, Mr. Elnök úr, eh, eh, elnök asszony, nők fehérben. A liberálisok és a demokraták nevében eh, elmondom, ezt szeretném mondani, hogy nagy öröm számunkra, hogy ennyi év után személyesen találkozhatunk önökkel, és e átvehetik a Szaharov díjat végre eljött eh, az a nap, amelyre vártunk, és ma átvehetik a díjat. Eh, nagyra értékeljük eh, azt az ellenállást, amelyet önök mutattak, és ez nemzetközi nemzetközi, nemzetközi figyelmet a kubai másként gondolkodókra irányította, akik a szabadság hiányát kritizálták országukban. Ma Laura Inés Polian Toledo asszony emlékének is adózunk, aki a Nők Fehérben alapítója volt. Szerencsére a politikai menekülteket szabadon engedték, akikért önök kiálltak, de sajnos 2005 óta a politikai jogok és a politikai szabadság szintjén nem sok minden változott Kubában. Az emberjogi helyzet egy kicsit javult, de nem eléggé. És ezért az önök ellenállása folytatódik, és napról napra egyre többen csatlakoznak a nők fehérben mozgalomhoz. Ez azt mutatja és bizonyítja, hogy az önök üzenete, a békéért és a szabadságért megfogalmazott üzenetük ugyanolyan releváns és aktuális, mint 2005-ben volt. A Human Rights Watch szerint Kuba az egyetlen olyan latinamerikai ország, amely továbbra is elnyomja a politikai másként gondolkodást, ellenállást. Számos politikai fogvatartott, akiket Fidel Castro alatt fogtak el, sajnos még mindig börtönben vannak. Raúl Castro további személyeket tartóztatott le és vetett börtönbe, akik az, az emberi jogokért küzdenek. Az egyetlen kis enyhe fény az alagút végén az az, hogy az elnök kubai polgárok számára könnyített a kiutazási tilalmon, és ez vezetett oda, hogy önök eljöhettek ide, és átvehették a megérdemelt díjat, amelyhez szívből gratulálunk. Thank you. Köszönöm szépen. Tenok úr az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, parlamentelnöki, eh, tisztelt nők fehérben. Én az európai konzervatívok és a reformisták nevében gratulálni szeretnék önöknek nagyon örülünk annak, hogy 8 évvel később, én emlékszem a 2005-ös eseményekre, mert ott voltam, na most végre eh, tényleg átvehetik a 2005-ben odaítélt díjat. Ez most azok kezébe jutott el, akik valóban megérdemelték Kuba. Eh, számunkra sajnálatos módon továbbra is brutális kommunista eh, diktatúra. Talán egy picit javult a helyzet az egy évtizeddel ezelőttihez képest, Raúl Castro bizonyos ígéreteket tett, és korlátozott gazdasági reformokra került sor, de ezek nem járnak kéz a kézben politikai reformokkal, vagy alapvető emberi jogokkal. Kuba továbbra is az egyetlen olyan latin-amerikai ország, amely mindenféle kritikát elhallgattat és elnyom a Human Rights Watch szerint. A Freedom House szerint Kuba a legelnyomóbb országok között van az egész világon és a riporterek határok nélkül azt állítják, hogy Kuba 179 eh, országból a 171 a sajtószabadság területén. Eh, januárban 90 eh, politikai fogvatartottat ítéltek el, és 2000 10-ben és 11-ben több mint 100 politikai menekültet szabadon engedtek, de ez a katolikus egyház mediációs tevékenységének és a kormányra gyakorolt nyomásnak köszönhető de sok személy ellen a vádakat nem ejtették. Kuba bizarr módon az emberi jogi, az emberi jogi tanácsának tagja, amely a tények tekintetében szégyenletes, és újra választották. Az ECR nevében és az Emberi Jogi Albizottság nevében én nagyra értékelem az önök bátorságát és fellépését a, a, az igazságért és a szabadságért. Demokratik. Ilyen a szabad és demokratikus Kuba. A Castro rezsim nem tarthat örökké, és szeretnék tisztelettel adózni Laura Pályán emlékének. Köszönöm. Herr Belder. úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves hölgyek fehérben, az én politikai csoportom nevében is szeretném önöket köszönteni a szabadság és demokrácia érdekében. Önök, akik a kubai nőket is képviselik, örülök, hogy itt vannak közöttünk. A demokrácia, a szabadság a Kubának is fontos, és, nagy, és mindazok számára, akik nehezen tudják elképzelni, hogy valaha elérik ezt. A legitim jogos harcok során támogatjuk Önöket a Szaharov díjjal is. Én magam személyesen is örülök annak, hogy átvehetik most a, a díjat, ide utazhattak érte a függetlenség, a független gondolatok, a független szellem Kubában egyelőre még tilos. Ugyan a hollandok nagyon gyakran nyaralhatnak, üdülhetnek Kubában, de mégis fontos, hogy mindaz, amiért önök harcolnak, megvalósulhasson a gazdaságban és egyéb területen. A kubai blogger Jani Sánchez-től idénezém, halálfélelmem van állandóan. Totalitárius rendszer, ami itt van, és minden életet eltörölhetnek a szakmai, a társadalmi életet, mindent, az, ember tiszt, az emberek jó hírét, mindent. Addig, hölgyeim, amíg ez a politikai rendszer megmarad Kubában, addig végig élvezni fogják Európa támogatását önök, hölgyeim, egész harcuk során. Köszönöm. E tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr! A nők fehérben ma nem azért jött el ide, mert a kubai kormány eh, egy órára nagy lelkű akart lenni. Azért, mert eh, változásokat láthatunk, azért vagyunk itt, mert reménnyel teli vagyunk, eh, tele vagyunk reménnyel, hogy egy nap történhet valami. Nagyon sokáig reménykedtünk abban, hogy átvehetjük végre ezt a díjat, ezt a díjat, amelyet az európai képviselők szavaztak meg nekünk. Biztosítom önöket abban, hogy a nők fehérben nem fogja önöket cserben hagyni. Folytatjuk a harcunkat. Harcunk, becsületes, őszinte harc, és békések vagyunk, hiszen nők vagyunk, családosak vagyunk, szeretjük az életet, de olyan nők vagyunk, akik megtanultuk a hazánkat szeretni. Folytatjuk a harcot, és köszönöm, hogy bíztak bennünk, folytatjuk a harcot addig, amíg a férfiak ki nem szabadultak, addig, amíg nem születik meg az új Kuba, ahol respektálják az emberi jogokat, ahol, létez, ahol megvalósul a jogállam, addig, fogjuk, addig fogunk harcolni. Köszönöm szépen! Damen Tisztelt Hölgyeim, még egyszer gratulálok Önöknek a díjhoz, és köszönetet mondok a munkájukért. Laura Polán vezetése alatt a 2003-as fekete tavasz óta nagy bátorságról tettek tanúbizonyságot. Hasonló szavakkal emlékeztünk együtt a szabadságról és az emberi jogokról, de a nagy különbség kettőnk között az, hogy mi semmit nem kockáztatunk ezekkel a szavakkal, még önök akár az életüket is. Úgyhogy hatalmas bátorságot mutattak önök, nekünk erre soha nem volt szükségünk, hogy mi magunk ennyire bátrak legyünk ahhoz, hogy kimondhassuk ezeket a szavakat. Nagyon fontos, hogy nem mindig a gazdasági eh, érdekeket tartsuk szem előtt, hanem azt is lássuk, hogy az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia elengedhetetlenek. Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a gazdasági szinten bizonyos nyitás valósul meg Kumában. Tudjuk az európai történelem alapján, hogy a jólét és a szociális juttatások összekapcsolódnak az emberi jogokkal, a jogállamisággal és a demokráciával. Ezt ez, ennek érdekében, ennek megvalósulása érdekében támogatjuk Önöket. Schulz úr említette, hogy hány embert tartóztattak le, fogtak el tavaly és idén. Ez sokkoltak ezek a számok, ezeknek nem voltam tudatában. Ez azt mutatja, hogy nincs valódi előrelépés a szabadság felé vezető úton. Itt döntő jelentőségű, hogy nem lehet egy pártra építeni egy rendszert. Nagyon fontos, hogy az embereknek legyen választási lehetőségük, hogy a politikusok versenyezzenek egymással az emberek érdekében. Azt gondolom, hogy az önök országában, Latin Amerikában e, akkor lesz valódi előrelépés, hogyha meg, hogyha hogyha ez a helyzet megváltozik. Nincs különbség a jobboldali és baloldali diktatúra között, a diktatúra az diktatúra. Remélem, hogy sikerül a jövőben együttműködnünk. Én már 2005-ben is a külügyi bizottság elnöke voltam, és elutasítottam a kubai meghívásokat addig, amíg a nők fehérben nem veszi át ezt a díjat. De most átvették, úgyhogy én is eljátogathatok Kubába. Mindenkinek további szép estét kívánok! Köszönöm.